Colleagues, good morning. Almost 10 past 9, time to start. Kedves kollégáim, itt az idő, hogy elkezdjük, ugyanis már el is múlt 9 óra. Szeretnék köszönetet, ö, szeretném köszönteni Önöket ezen a mai napon. Nagyon sok érdekes ember fogunk meghallgatni ezen a mai napon. Nagyon intenzív lesz ez a mai nap. Hogyha nincs semmiféle megjegyzés a napirendhez, akkor ezt elfogadottnak tekintem, illetve Gánc úr, ez egy eljárási kérdés. Ez lenne a kérdésem, hogy Felhogan úr válaszolta már. Ha jól értem, akkor Schulz úr is kérte, hogy jöjjön el hozzánk. Verhogen úr vár, válaszolta erre a megkeresésre. Az elnök közleményeiben, mondja az elnök, ez lesz az egyik pont, lehet sajnos nem lesz jó hírem, a koordinátorokkal erről beszéltünk, de majd fogok erről egy pár perc múlva beszélni. Először is hadd mondjam el, hogy 18 nyelven hallgathatják ezt a mai ülést. Mint mindig, most is lehet weben követni a az ülésünket, és elektronikusan minden dokumentumot meg lehet találni. A koordinátorok határozattervezetei a május 24-ei, illetve a június 9-ei ülésen, ugyanis nagyon intenzíven összegyűltünk. Ezeket a határozattervezeteket, hogyha nincs semmilyen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a szeptember 26-a, tehát most a második feléről beszélünk, tehát az évnek a második feléről beszélünk, tehát szeptember 26 Kától október 17-éig már megegyeztünk, hogy milyen programot fogadunk el. A külön konkrét ülésekről pedig majd a koordinátorok ülésén fogunk dönteni Ahogyan önök is tudják, az év második felében amerikai szervezeteket, nemzeti szolgálatokat, típus jóváhagyási hatóságokat, illetve autóipari szereplőket is meghallgatunk majd. Amint megvan a koordinátorok ülésének végső döntése, a program is konkrét formát fog ölteni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sok kérés érkezik a meghallgatásokra, úgyhogy úgy döntöttünk a koordinátorokkal, hogy öt fél napot még felveszünk a szakbizottságnak a programjába, úgyhogy az év második része még intenzívebb lesz, mint a mostani. Ezért szépen kérek minden képviselőt, hogy nézzék meg a napirendjüket, és legyenek ott az üléseken. Október 10-én, délután, október 11-én, reggel és délután, november 7-én délután, valamint november 8-án délután lesz tehát ülésünk. Extra Strasburgi üléseket is szeretnénk majd tartani, hogyha erre szükség van, hogyha valakit szeretnénk meghívni. Az első Strasburgi plusz ülésünkre majd a következő plenárison fog sor kerülni, július 4-én, hétfőn délután, ahol is a mi általunk megrendelt tanulmányt fogják bemutatni, vagyis a jogi kötelezettségek a kibocsátásméréssel kapcsolatosan az EU autóipari szektorában, valamint Joss Dings úr meghallgatása. Akkor tehát Verhogen úr, ahogyan már itt kérdés is érkezett erre vonatkozóan, hivatalosan is visszautasította azt, hogy részt vegyen a mi ülésünkön, tehát az én kérésemre negatív választ adott. A koordinátorok kérésére Schulz úrnak küldtem egy e-mailt, és kértem tőle, hogy avatkozzon be. Ő ezt meg is tette, de nem kapott semmiféle választ. Schulz úrral informálisan is beszéltem erről, és az a helyzet, hogy nem, nem, nem jól állnak a dolgok, hogy őszinte legyek majd Schulz úr Juncker úrral is fel fogja venni a kapcsolatot, és beszélni fog erről a témáról vele. Szerintem nyílt párbeszédre van szükség, hogy Juncker úr megértse, mint a bizottság elnöke, hogy nem elfogadható, hogy egy volt biztos nem jön el a mi ülésünkre. Pedig ő elszámoltatható azért, amit tett, amikor még biztos volt. Ami viszont jó, hogy még mindig kapcsolatban vagyunk vele, tehát válaszolni fog, és ezt fel tudjuk rakni a holnapra, ez hozzájárult, úgyhogy ez nagyon átlátható. Ez volt az utolsó elnök közleménye ezzel kapcsolatosan. Legközelebb pedig majd el kell döntenünk, hogy hogyan álljunk hozzá ehhez a, a kérdéshez, mit tegyünk még, Juncker úrtól mit és hogyan kérjünk, és Schulz úrtól is mit és hogyan kérjünk. Igen, megadom a szót. kérdést, lehet, hogy valamit nem értettem pontosan. Tehát ma az a helyzet, hogy Verheugen az SPD biztosa megtagad azt, hogy eljött. Um, uh, in writing, and we will put that on the website, that he... Um... Tehát fel, fogja tenni, fel fogjuk tenni a, a honlapra, de ez már látszik egyébként is a honlapon. Tehát um, azt mondja, hogy a jelenlegi biztosok jobban tudnak válaszolni ezekre a feltett kérdésekre. Szerintem a lehető legmagasabb szintre fel kell ezt vinnünk, nem csak a parlament, hanem a bizottság szintjén is. Um, uh, a jegyzőkönyvet fogadjuk el az április 28-ai ülésünkről hogyha nincs semmiféle megjegyzés a napirend a jegyzőkönyv és elnök közleményeivel kapcsolatban, úgy látom, hogy nincs megjegyzés, akkor tehát fogadha, ö, folytathatjuk is, és kezdhetjük Dorotás Szár asszony meghallgatásával, aki a közlekedés és levegőminőségi csoport vezetője a Deutsche Umwelt Hilfénél, amely egy ö, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szervezet, amely politikusokkal, üzleti szférában dolgozókkal mm, teremt fórumot a párbeszédre, és megtámadja a bíróságon azokat a terveket, amelyek a környezetre károsak lehetnek. Akkor tehát kezdjük is a meghallgatást. 10 percet adnék önnek a felvezetőjére, utána pedig majd folytatjuk a képviselőkkel. Egy óra 40 perc maximum ez a mai meghallgatás. Meg is adom a szót. Először azonban hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy itt van elünk. Köszönjük az írásbeli kérdésekre adott válaszokat, ezek nagyon hasznosak, de örülünk, hogy itt van. And the opportunity to talk to you today. Köszönöm, elnök köszönöm a kívást és lehetőséget, hogy beszélhetek. Néhány bevezető szót mondanék. Miért is veszünk részt ebben a témában. A légszennyezés továbbra is a betegségek és korai halálozás legfőbb okának számít. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség eh, levegőminőségi jelentése szerint 2012-ben 72 ezer korai haláleset történt, Eh, mégpedig a nitrogén-dioxid miatt eh, ez nem tartalmaz, tehát más okokat is. Eh, tehát ez a fő oka annak, hogy részt veszünk ebben a folyamatban. Azt is el lehet mondani, hogy majdnem egy millió életév veszik el a légszennyezés következtében, illetve a nitrogéndioxid szennyezés következtében. A nitrogéndioxidra vonatkozó határértékeket mindenhol megszegik gyakorlatilag Európában, különösen a forgalmas utak mentén, és a fő forrás, fő kibocsátási forrás azok a dízel személyautók. Az el, elmúlt időszakban sem láttunk javulást annak ellenére, hogy az Euró 5, Euró 6 dízelautókat bevezették, és annak ellenére, hogy ilyen javulást kellett volna, hogy hozzon a jogszabály. Évek óta próbáljuk javítani a levegő minőséget, különösen a városi területeken, és vizsgáljuk a közúti és nem közúti káros kibocsátásokat. Saját magunk által megrendelt és mások által is megrendelt tanulmányokat hozunk nyilvánosságra, és ezzel akarjuk bizonyítani, hogy mennyire fontos Németországban és Európában lépni. Más érdekeltekkel azt szeretnénk, hogyha a jövőben és a hatályos jogszabályokat jobban betartanák. A tevékenységünkkel kapcsolatos további információkat találhatnak az írásbeli válaszaimban. A nitrogénoxidek kibocsátásának problémája a modern dízel személyautóknál a szakértők és a nemzeti, valamint EU szintű illetékes emberek számára már elég régóta ismert, legyen itt szó hatóságokról, megint csak nemzeti vagy EU szinten tudósokról, mérnökökről. Ugyanakkor nem csak azt nem tették fel, mint kérdést, hogy hogyan lehetséges ez, hanem semmit nem tettek annak érdekében, hogy rövid távon ezt eh, megakadályozzák, ezt a folyamatot, illetve ennek a problémának a fennállását, azzal, hogy betartassák a jogszabályokat, eh, és nem adtak eh, világos útmutatást a gyártóknak sem. A környezetvédelmi ügynökség immár úgy tűnik, hogy akcióba lépett, Szerintem kétféle irányban lehet elmenni. Az egyik az, hogy jobb eljárásokat kell a jövőre kitalálni, a másik pedig a eh, most létező autó eh, flottánál akadályozni, meg kell akadályozni a magas kibocsátást. Eh, milyen célunk van tehát? A cél az, hogy a jogszabályokat ténylegesen betartsák, és nőve és javuljon az energia, illetve bocsánat, a levegő minősége Európában. A az Euró 5 és Euró 6-os dízel személyautók, hogy megfeleljenek a szabályoknak, az tényleg létfontosságú a levegő minősége szempontjából, különösen sűrűn lakott területeken, amelyek nem csak magas nagyforgalomnak vannak kitéve, hanem eh, az ott lakók nagy száma miatt eh, maga a szennyezés, illetve egészségügyi probléma is eh, jelentés. Szükség van egy új tesztciklusra, a VLTP-re, illetve a típus jóváhagyási keret felülvizsgálatára a bizottság által jövőbeni jogszabályokban pedig valószínűleg jobb ellenőrzési mechanizmusokra van szükség a kikényszerítés véget. És, ez most nagyon fontos, eh, ma is szükség van már megoldásokra a most létező eh, autóknál, eh, amelyeket most adnak el, illetve használnak, szintén a szabályokat be kell tartani addig, amíg az új rendelet hatályba nem lép ezzel életeket menthetünk meg. Éppen ezért üdvözöljük azt, hogy Bienkowska biztos elutasította Dobrint miniszter felvetését. Az illegális hatástalanító berendezések elterjedése nem azért figyelhető meg, mert a jogszabályok nem elég egyértelműek. Ezt egyébként Eh, a, a, a, jog, a végrehajtás gyenge. Ezt egyébként megerősítette a német parlament tudományos eh, szolgálatának jogi véleménye is. Eh, miután mi magunk is számos dízel modellt teszteltünk, elmondhatjuk, hogy a Volkswagen Gate az nem csak Volkswagen Gate, hanem Gate, és ez azóta már általános elfogadottá is vált. Például egy csak egy példát mondjak, a kipufogó kibocsátó rendszere az Opel Zafira eh, autónak eh, a eh, az időjárási körülmények 83%-ában nem működik megfelelően. Az autóknak a nitrogén oxid kibocsátását vagy meg kell változtatni, vagy pedig ki kell őket vonni a forgalomból. Köszönöm, és köszönöm, hogy az elnök. El is kezdjük akkor a meghallgatási szakaszt. Kedves kollégák, önök is ismerik, mi a rendszer. Két raportőrünk van, illetve a frakció képviselők. Öt percet kapnak. Pingpong rendszerben fogunk dolgozni, tehát a kérdések után a vendégünk is szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gracias, señora Sá, por estar hoy aquí, por haber respondido también a Köszönöm szépen, Szárasszony, hogy eljött hozzánk, és megolta a kérdőíven feltett kérdéseket. Az írásos válaszaiban ön azt mondja, hogy 2011. februárjában több alkalommal is tájékoztatták a német kormányt Tehát még egyszer köszönöm szépen Szár asszony, és szeretném megköszönni a kérdéseinkre adott írásos válaszait is. Az egyik válaszában én azt mondja, hogy a német kormányt már 2011-ben is írásban tájékoztatták, és erre a kormány azt a választ adta, hogy majd új teszteljárások ellenőrzéseket akarnak megvárni az állásfoglalásában azt is kijelentették, hogy akkor, vagy úgy gondolja, hogy akkor, ha re, jól reagálnak, akkor meg lehetett volna akadályozni azt, ami történt később. Nos, 2011-ben igen, már kértük a német kormányt arra, hogy indítsanak el egy vizsgálatot. És igen, azt gondolom, hogy ha akkor reagáltak volna, és megtették volna a szükséges intézkedéseket, elindították volna a vizsgálatot, és részletesen megnézték volna, hogy mi is a helyzet a kibocsátásokkal, és tényleg alkalmaznak-e hatástalanító eszközt. Nos, ha ez így lett volna, akkor már akkor lefolytathattuk volna néhány évvel ezelőtt azt a vitát, amit itt most folytatunk le. felvették a kapcsolatot az Európai Bizottsággal is, vagy valamelyik más európai intézménnyel, vagy valamelyik más EU-s tagállammal? Akkor nem fordultunk az Európai Bizottsághoz, de a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal, az UBA vizsgálódott, és az Európai Bizottsággal is kapcsolatban állt a tesztek eh, eredményeit, amit 2015. Eh, eh, szeptemberétől folytattuk le, már elküldtük a bizottságnak. Kinek, az Európai Bizottságnak kinél, kinek küldték el az eredményeiket? Tehát konkrétan kinek küldték el az eredményeket? Bienkowská biztos asszonynak, Bak úrnak és Vér úrnak. És végül az utolsó kérdésem. Tudták önök azt, hogy az Európai Bizottság azt a véleményt képviselte, hogy elég adat áll rendelkezésére, és 2000 9-től kezdve már foglalkozott a bizottság azzal, hogy valós körülmények között kellene vizsgálni az autók kibocsátását, és Európában már először kialakítottak egy teszt eljárást valós körülmények között. Önök tisztában voltak ezzel? Nos, én azt tudtam, hogy zajlik egy vita arról, hogy javítani kell a laboratóriumi tesztek körülményeit, és pontosabb méréseket akarnak végezni az úton, különösen a tehergépjárművek esetében. Köszönöm szépen. Kernándi úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Szár asszony az első válaszait és a bevezető előadását is, és üdvözlöm itt a szakbizottságban. Sok technikai, szakmai kérdésem lenne. Milyen autókat vizsgáltak, milyen módszertant alkalmaztak, milyen technológiát vizsgáltak 2007-ben, de talán erre írásban is tud majd válaszolni, máskülönben ez minden időnket felemésztené. Most arra koncentrálnék, hogy a hatóságokhoz milyen kapcsolat voltak. Elmondta, hogy 2007-ben nem tájékoztatták még az Európai Bizottságot, ezt csak 2015-ben tették meg. Engem az érdekelne, hogy a német hatóságok mit válaszoltak formálisan és informálisan, amikor önök már 2007-től kezdve tájékoztatták a német hatóságokat az eredményeikről. a válasz az volt, hogy természetesen van különbség a típus engedéllyel kapcsolatos laboratóriumi mérések, illetve az úton mért kibocsátás értékek között. A mm, hatóságok saját maguk is vizsgálatokat kezdtek végezni, mert egyre nagyobb lett a különbség a valós körülmények, illetve a laboratóriumi teszt eredmények között, de nem adtak választ arra, hogy tovább vizsgálnák-e, hogy miért ilyen magasak a NOx kibocsátások. Miután Németországot bizonyos mértékig ismerem, ott vannak formális eljárások írásban, de vannak informális kapcsolatok is a köztisztviselők, vagy közalkalmazottak és civil szervezetek között. Informálisan kaptak tájékoztatást, talán ha ilyen alacsonyabb szintről, hogy mi történik, vagy volt olyan érzése, hogy itt egyfajta obstrukció zajlik, hogy amikor a német minisztérium akadályozza a intézkedéseket. Igen, informális kapcsolatok voltak, az volt az édesem, hogy igen, a probléma ismert, de ez informális csatornákon keresztül zajlott. Köszönöm, ez nagyon érdekes volt, érdekes megállapítás. Akkor foglalkozunk a jövővel. Az írásos válaszokban azt is említette, hogy az új AG tesztek eh, során már eh, bizonyítás nyert az, hogy az autógyártók eh, csalnak a tesztekkel? Ezt egy kicsit bővebben kifejteni? Ez egy első bizonyíték volt, de ezt nem vizsgáltunk meg olyan szempontból, hogy nem kértük meg a szoftver szakértőket, hogy ezt tényleg alaposan vizsgálják meg magas szintű mm, szakértői szinten. De voltak arra utaló jelek, hogy az ADL-teszt során, hogyha például valamit beépítenek a vezérlőegységbe, vagy hogy valamit tenni kell ahhoz, hogy a mérő berendezést be tudják építeni, mert ez nem volt beépítve a fedélzeti műszerek közé. Tehát voltak ilyen eh, jelek. A múltban azt próbáltuk feltárni, hogy hogyan néz ki a tesztciklus, a hivatalos tesztciklus, Véleményem szerint nem láthat, nem látom be, hogy ezt az erdélyet ezt miért nem lehetne megcsinálni. És végül a gyártás során végzett tesztekre szeretnék rákérdezni, amit a piac felügyeleti hatóság végez. Ezt nem túl gyakran vitattuk meg itt. El tudná mondani nekünk, hogy az ön véleménye szerint mit kellene tenni, és milyen, hogyan végezték el eddig a használat közbeni teszteket Németországban? Nos, amennyire tudom, ez jelenleg úgy működik, hogy az autógyártók tesztelik a járműveket, és azután beszámolnak az eredményekről a típusengedét megadó hatóságnak, és hát rendszerint jók az eredmények Végeztek méréseket a német környezetvédelmi hatóságnál is a múltban, és a jövőben még több ilyen mérés lesz, de az elmúlt néhány évben igazából nem hoztak eredményt ezek a mérések. Jövőben szerintem szükség lenne egy másik hatóságra, ami nem úgy működik, mint a engedélyt kiadó hatóság, és ennek hatóságnak kellene független teszteket végezni a megfelelőségről, és nekik kellene ezt jelenteni azután az illetékes hatóságnak. Tehát ne a gyártóra bízzuk ezt, hogy beszámoljon az eredményekről, és elvégezze a tesztet. Transzparenciára van szükség, az kelljen közzé tenni ezen, ezeket a teszteket eredményeket. Karasz úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm. Mindent elolvastam, amit ön vagy a szervezete elküldött nekünk az írásos kérdésekre adott válaszként, és itt szeretném felvenni a fonalat, általános kérdéssel kezdeném. Most újraolvasom a rendeletet. Az ötödik cikkben van egy hivatkozás a hatástalanító eszközre. Az emisszió ellenőrzési rendszert, ez a hatástalanító eszköz hát, hatástalanítja, és van egy olyan vélemény is, hogy igazolt a hatástalanító eszköz alkalmazása, mert a motor működését javítja, vagy biztonságot fokozza. És aztán van egy ilyen menekülő záradék, egy gyönyörű, ami hát nagyon kis, kevéssé konkrét, a típus engedélyezési rendszer. Ez nem egy egyablakos rendszer, hanem nagyon sok részletet is ellenőriznek különböző pontokon, különböző helyen, tehát nincs egy központosított ellenőrzési rendszer úgy szóval inkább egy megfigyelőként működik a hatóság, mint, mint felügyeletként. És azután a, vagy a laboratóriumokban végzett teszekbe, hogy vesznek részt a gyártók, úgy tűnik, hogy ez az egész rendszer járult hozzá ehhez a végeredményhez. Ön osztja ezt a vélekedésemet? Tehát, hogy itt egy szisztemikus hiba van, szinte minden szinten, kezdve az elfogadott jogszabálytól, azután elég rossz, gyenge eljárásokat alkalmaznak a jogszabály érvényesítésére is. Ön mit gondol erről? nem értek egyet ezzel. Szerintem a rendeletet kezdettől fogva kell végigolvasnunk már preambulumtól, ahol is az szerepel, hogy ez a rendelet hozzá kell, hogy járuljon a levegő tisztaság javításához. És van több olyan bekezdés is, amely egyértelműen utal arra, hogy meg kell felelni az emissziós standardoknak. És egy bekezdésben az is szerepel, hogy a kipufogógáz kibocsátás csökkentését szolgáló eszközöket kell alkalmazni, és normális, valós körülmények között. És ez nagyon fontos. Ugyanez a szöveg szerepel, amikor a fékeket vagy a biztonsági évet definiáljuk, tehát számos ilyen biztonsági elemet, és és senki nem e, e, hinné el azt, hogy csak e, ha magasabb a külső hőmérséklet 20 foknál, csak akkor működik a biztonsági öv. Amit ön említett az ötödik cikkben szereplő ilyen menekülési záradékot, az X, uh, Escape Clues, ez, ez kivételként kell érte, értelmezni. Hogyha valami hirtelen kár köve, esemény következik be, akkor biztosítani kell, hogy, hogy ne következzen be baleset, és működjön az autó. De ahogyan most ezt használják, említettem az előbb az Opel Zafirát példaként, ez, ez nem működik jól tehát a károsanyag kibocsátás csökkentését szolgáló rendszer 80%-nál magasabb arányban nem működik. És az Opel Zafiránál már 100 45 kilométernél maga, kilométer per óránál magasabb sebességnél is meg magasabb volt az mért érték. Szerintem nincs semmilyen technikai indok, műszaki indoka ennek. Igen, ezzel egyetértek, de szerintem itt a problémát az okozza, Ugye nyilván lehetne érvelni azzal is, hogy mennyire tiszta, mennyire világos a felet, ha ezt vagy azt a pontot olvasjuk. Ha csak az ötödik cikket olvassuk, szerintem az nem elég világos. De az ellenőrzési eljárás amit alkalmazni kell a rendelet végrehajtásakor, ugye abban nincsen központi hatóság, amely független teszteket végezne. És szerintem ez a nagy nehézség. Tehát egyrészt van egy rendelet, egy jogszabály, de másrészt nagyon rossz a mechanizmus. Még, még akkor is, hogyha valaki azt mondaná, hogy jó, világos az jogszabály, szerintem nem az, de akkor is kellene biztosítani, hogy betartják ezt a jogszabályt. Mert így elég a típusengedélyek kapcsán hát elég fragmentált az eljárás, és szerintem ez is problematikus. Nincs olyan jogszabály, amely megakadályozná például azt, hogy a német típusengedélyezési hatóság saját maga végezze el a konformitási tesztet, és és megkérdezni a gyártóktól, hogy honnan, miért vannak ilyen eredmények. Az Egyesült Államokban más módszereket alkalmaznak, hogy sokkal részletesebb adatokat kérnek a gyártóktól, hogyha tényleg van valamilyen műszaki indok arra, hogy a 5. cikk második bekezdésére hivatkozzanak. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm, hogy itt van velünk a mai napon. Szeretnék, eh, szeretném elmondani, hogy milyen nagy segítséget eh, nyújtott az ön információja a vizsgálatunk során. Szeretnék eh, konkrét kérdéseket feltenni a csaló szoftverekkel kapcsolatban. Hallottunk már a meghallgatások, korai, korábbi meghallgatások során, illetve az Egyesült Királyságban, illetve Németországban min az, az um, hogyha gyorsan, hogyha melegen indítjuk újra az autót, akkor az autók nagy részében látható ilyen csaló eszköz. Úgyhogy ez nem csak egyfajta benyomás, hanem maguk az autóipari gyártók is azt mondják, hogy szükség van bizonyos hőmérsékletre ahhoz, hogy a motort, a hajtűművet megfelelően tudják használni. Az ön véleménye szerint lehet ezt máshogyan magyarázni, vagy egyszerűen az a magyarázat, hogy hol meleg, hol hidegen indított autókról van szó? Nincs műszaki, technikai magyarázatom ezekre az esetekre. Azt gondolhatnánk, hogy a kibocsátás, kibocsátások alacsonyabbak, amikor melegebb a, a motor. Ez lehet a, a magyarázat. Köszönöm. Tudjuk, hogy a Volkswagen mit is tett, ugyanis ez már, ez már nyilvános, de látunk már olyat is, hogy a környezeti levegőt érzékeli az ablakon keresztül az autó, és így bizonyos sebesség határ esetén beindul a szoftver, a csaló szoftver lehet, hogy vannak olyan feltételek, amelyeket a gépjárműgyártók beépítettek a motorba. Ki lehet -e ezeket küszöbölni? Vagy annyi csaló szoftver van, olyan, olyan ügyesen elrejtve az autókban, hogy, hogy ezekkel ki lehet játszani a jelenlegi rendeleteket. Hogyha a 140 km per órás mértéket vesszük, ez persze túlmutat a, a, a hivatalos testcikluson, csak ugye 240 is, ugye 20-30 fok van meghatározva. Az Afira esetében, hogy megint csak az Afiráról szóljak, persze nem akarom csak ezt az autót, ettől az autótól elvenni az önök kedvű, kedvét, de az biztos, hogy az Opel Zafira esetében az Opel azt mondja, hogy a kibocsátás csökkentő rendszer 20 és 30 fok között nagyon jól működik. A Fiat ról nem tudjuk, hogy 22 perc után ezt kikapcsolódik-e, vagy 20 perc után. Köszönöm. Van még egy dolog, amin uh, itt dolgozunk, méghozzá az, hogy uh, példákat szeretnénk felmutatni arra, hogy valóban léteznek ezek a hatástalanító eszközök, és valóban vannak olyan körülmények, amelyek esetén sokkal többet um, sokkal többet, sokkal több káros anyagot bocsátanak ki az autók, mint ami a szabályozás szerint megengedhető lehetne. Az ön tapasztalatai alapján, az ön tanulmányai, az ön által benyújtott adatok szerint, ön szerint ez elég Elég, hogy a véleményünket megfelelő időben és megfelelő módon figyelembe vegyék, és ki. Véleményem szerint a publikációnk, illetve a felméréseink még nem elegendőek. Vajon itt ülnénk-e mindannyian, hogyha az EPA nem publikálta volna azt, amit publikált, és ugye nem úgy reagáltak volna, ahogy reagáltak, nem biztos, hogy most itt ülnénk. Szerintem, ami a, legalábbis a német hatóságokat illeti, mm, nem akarnak a hatóságok megfelelően foglalkozni ezzel a kérdéssel, az ágazat felelőssé tehető szereplőivel, annak érdekében, hogy megfeleljünk a, a szabályoknak. Köszönöm, Henkelsz úr! Köszönöm én is. Az írásos válaszaiban. Gut, wunderbar. Äh, in Ihrer Antwort haben Sie unter a válaszban többek között arra is utalt, hogy bizonyos teszteket, anyagokat kaptak a Toyotától is. Az első kérdésem az, hogy Megpróbáltak másoktól is anyagokat beszerezni? És milyen mértékben tudná, tudná számszerűsíteni értékeket megadni ezekkel az anyagokkal kapcsolatban? Mit ért ön anyagon, ha visszakérdezhetek a pénzügyi támogatást? Itt az szerepel, dízel, konkrétan filterek, szűrők érkeztek a Toyotától. Ez a negyedik oldalon szerepel az ön írásos válaszát tartalmazó anyagban. Tehát a Toyota széndiokszid kibocsátás csökkentő eszközt kaptak a Toyotától, és én azt szeretném megtudni, hogy a Toyotán kívül is más gyártótól is kaptak-e ilyeneket. Németről is válaszolat nyugodtan. A pénzügyi támogatás a toyota már 15 éve zajlik, ha jól emlékszem, és ezek öt számjegyű összegek, amelyek bizonyos olyan projektekre vonatkoznak, ahol a cél a széndiokszid csökkentés. Ezzel finanszíroz, finanszírozunk például az évenkénti felméréseinket, a szolgálati, melyeket a szolgálati autó, flottákon végzünk minisztériumoknál, a tőzsdéjegyzett száz vállalatnál, tehát a DAX 100-nál. Ezzel rá akarom mutatni arra, hogy mennyire klímatudatos módon választják ki az intézmények a szolgálati autóflottákat. Másrészt, tehát úgy is mondjuk, hogy nem kapott másoktól. Más autógyártóktól a 2015 óta zajló tesztek kapcsán nem kaptunk támogatást. Köszönöm. Következő kérdés. Kicsit csodálkoztam is azon, hogy itt nem időközben nem Volkswagen botrányról beszélünk, hanem dízel botrányról. Ön szerint különbséget kell tenni a között, amit a Volkswagen csinált ezzel a dízel hatástalanító eszközzel, illetve amit ő mond, abból támadhatna olyan benyomásunk is, hogy Németországban, és talán másod is szinte minden autógyártó csal. hát időközben több gyártó elismerte már, hogy az alkalmaznak hatástalanító eszközt. Megpróbáltam elmondani, hogy vannak arra utaló jelek, vagy kritériumok, a, hogy hogyan reagáljanak ezek a hatástalanító eszközök a sebesség összefüggésében, és bizony, felismernek bizonyos tesztciklusokat. Ezzel azt akarom mondani, hogy a magas nitrogénoxid kibocsátás a valós körülmények között nem csak a Volkswagennél merültek fel, hanem sok más gyártónál is csak ezek még nem buktak ki, nem minden flottánál. Igen, ez nyilvánvaló, hogy létezik ez a probléma, hogy teszt, illetve valós körülmények között más kibocsátási eredményeket kapunk. De azért nagyon hasznos lenne, hogyha a kommunikációban világosan különbséget tenne a Volkswagen által elkövetett csalások és a többi probléma között. Ön szerint ez nem lenne észszerű? Hát a kommunikációnk során arra utaltunk, hogy a többi gyártóval kapcsolatos eredményeink, amire mi jutottunk, vagy mások, akik szintén vizsgálódtak, szintén illegálisnak tekintendők. A Volkswagennél ez már elismerten a tesztciklusra vonatkozik, de a gyártók másokokat is megemlíthet tettek, de szerintünk nem sikerült bizonyítaniuk azt, hogy valóban szükségesek ezek az eszközök. Utolsó kérdés a Kassádra térnék vissza. 2011-ben ő azt mondta, hogy a minisztérium azt válaszolta, hogy tisztában vannak a problémával, hogy ez egy törvénytelen gyakorlat. Vannak erre bizonyítékok? Be tud nekünk mutatni valamit, aminek az alapján megállapíthatnánk, hogy a minisztérium ténylegesen ezt mondta? Vagy hogy itt egy illegális gyakorlatról van szó, hogy ezt elismerte a minisztérium? Készítettünk egy jegyzőkönyvet ezen az ülésen, és a, vittünk magunkkal anyagokat, dokumentumokat, elmondtuk, hogy itt a probléma, magas a NOx kibocsátás, és szerintünk illegális törvénytelen dolgokat követnek el. És a minisztérium erre azt válaszolta, hogy ezt a problémát ők ismerik. A minisztérium minisztérium, hogy akkoriban ezt szintén, mint illegális vagy törvénytelen gyakorlatnak minősítette, azt nem tudom, de a német parlamentben is készült egy feljegyzés, és az a minisztérium aktái között eh, az szerepel, hogy ez, ez, ez nem így történt. Thank you so much, eh, Mrs. Chair. Uh... köszönöm. Azért hívtuk meg önt, mert egyetérthetünk a, bizottság, a szakbizottsággal abban, hogy a mi vizsgálatunk szempontjából a nagyon is releváns szervezetet képvisel. Először is szeretnék pár dolgot tisztába tenni. Beszéltünk itt a mai reggelen a, jogszabályról, a jogszabályozásról, arról, hogy egyértelmű a szabályozás vagy nem. Nagyon sok a vélemény ebben a tekintetben itt a képviselők között. Ön szerint az ön a hatásköre szerint a jogszabályozás eléggé egyértelmű. -e. Igen, én azt gondolom, hogy a szabályozás eléggé egyértelmű. A jelenlegi kibocsátás csökkentő technológiákra vonatkozóan nagyon egyértelmű, úgyhogy véleményem szerint azok a példák, amelyeket említettem, például a 140 km feletti sebesség, az a normális használatnak még a része. Nagyon köszönöm, ez egy egyértelmű válasz volt. Azt is mondta az előbb, hogy a német hatóságok nem nagyon akarnak cselekedni. A meghallgatások során azt is megtudtuk, hogy európai tanulmányokat már, két, már 2004-ben is bemutattak, és ezek a tanulmányok azt mutatták, hogy a teszt kibocsátás és a valós kibocsátás között nagy a különbség. Ön szerint akkor tehát nem a jogszabályozásra kellene koncentrálnunk, hanem inkább a follow az ellenőrzésre, végrehajtásra. Milyen ajánlásai lennének, hogyan lehetne a jövőben jobban betartatni a szabályokat, milyen olyan rendszert lehetne felállítani, amelynek a keretében, hogyha van egy tanulmány, amely rámutat a különbségre a valóság és a szabályozás között, akkor ez ilyen harcolni lehessen, és a jogi rendszerben meg legyen az a politikai akarat, amely fellép ezen különbségek ellen. Véleményem szerint már például az i-teszt, amelyet meg 2017-ben fognak bevezetni, ez ennek a része lehet. Most fogunk új tesztciklust bevezetni, lesznek olyan eszközök, amelyek majd csökkenteni fogják a különbséget a teszt eredmények, illetve a valós körülmények közötti eredmények között. Szerintem a független mérés része kell, hogy részét kell, hogy képezze a típus jóváhagyásnak, csak úgy, mint a már meglévő flották esetén a kibocsátás mérés. Szerintem még hogyha egyet is értünk abban, hogy a laboratóriumi körülmények, illetve az, a valós körülmények között különbség van, hiszen az utakon valamilyen környezetben vezetünk. Kellene, hogy legyen egy olyan keret, amely meghatározza, hogy a kibocsátás határok, amelyeket a rendelet szabályoz meg, azokat be kell tartani. Itt nem csak számokról van szó, hanem erre szükség van ahhoz, hogy a levegő minőségét javítsuk. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, itt a szabályozással kapcsolatban, ugyan egyértelmű volt a válasz, de látom, hogy a tagállamokban az elmúlt tíz évben mindenhol új jogszabályozást szeretnének, úgyhogy valóban egyértelmű jogszabályozásra van szükség a végrehajtással kapcsolatosan is, ami az utolsó mondataival kapcsolatos. A tízes kérdés adott írásbeli válaszában, válasz, válaszában azt mondja, hogy a valós kibocsátás, az RDI nem fogja megakadályozni a rossz autók működését a, az utakon. A parlament az RDI-re fókuszál most, de ön szerint van-e más módszer, amelyel a, meg lehet kerülni a számokat, amelyen a gépjárműgyártók megkerülik a számokat. Van-e másik olyan rendszer, amelyen próbálják a gyártók a kibocsátásokat manipulálni? Szerint, ön szerint az RDI-n kívül kell még valamit tennünk? Igen, szerintem független kibocsátásmérésre van szükség. Tehát az eljárás, illetve a, az eszköz is független kell, hogy legyen. Az erdély 1-2-ben, illetve a, majd a 3-as, 4-esben is már ö, utálnak erre. Tehát független tesztelése van szükség. Szerintem jó lenne, hogyha plusz teszteket is végeznének, ugyanazokkal a mérési technológiák, ugyanazokkal a mérési, esz, mérőeszközökkel, amelyeket még nem ismerünk előre. Például az Egyesült Államokban ezt a technikát már alkalmazzák. Ernst asszony. Dank. Freue mich, dass Sie da sind. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és nagyon világos megállapításokat tett eddig is. Én ott kezdeném, hogy ki mit tudott, és miért nem mondott senki semmit. Az írásos anyagból kiderült, hogy már 2007-ben is reagáltak egy sajtótájékoztató, sajtókonferenciával, 2009-ben Tiefenzé miniszterhez fordultak, azután 2010-ben Ramsauer közlekedési miniszterhez, később Altmaier miniszterhez fordultak, tehát nagyon releváns, fontos miniszterekhez fordultak írásos anyagok is voltak, azután elhalasztottak találkozókat, arra hivatkozva, hogy nem ér rá az államtitkár. El tudnám mondani, hogy ezt hogyan magyarázza el? Történtek arra irányuló kísérletek, hogy ismét találkozzanak, egyeztessenek, még mielőtt ez a botrány kirobbant és az Európai Bizottságról is már beszéltünk. 2011-ben már ajánlást küldtek a bizottságnak, a biztosnak, vagy nem, nem tudom, nem emlékszem, másik neveket is említett. Most reagált erre az Európai Bizottság? Jött valami a bizottságtól, vagy van tudomás arról, hogy ott történt-e valami? Talán ennyit. Hogy a második ponttal kezdjem, 2011-ben még semmit nem küldtünk az Európai Bizottságnak. A bizottságot, a három biztost csak 2015. szeptemberétől kezdtük tájékoztatni a mérés eredményeinkről. Visszaigazolták, hogy megkapták, amit küldtünk, és azt mondták, hogy köszönjük, majd rajta leszünk a témán. Ezt követően voltak megbeszélések a bizottsággal, a bizottság új típus engedélyezési keretjogszabályával kapcsolatban, tehát erről egyeztettünk a bizottsággal. De mi a korábbi kérés, illetve, illetve hogy találkozzunk különböző miniszterekkel, akiket ön itt az előbb felsorolt, Nos, voltak megbeszélések a osztályvezetői szinten, tehát államtitkár alatti szinten, 2011-től kezdve, ezeket említettük konkrétan, de 2015. szeptember óta a közlekedési minisztériummal nem volt semmilyen tárgyalásunk, pedig kértük őket, felajánlottuk, hogy tárgyaljunk, hogy további információkat tudnánk nekik átadni. Többször is megkértük, hogy a minisztert és az államtitkát, hogy találkozzon velünk, de nem érkezett részükről ilyen ajánlat. Megindokolták, hogy miért nem? hiszen hát azért szükség lett volna erre. Nem, nem indokoltak, egyszerűen nem válaszoltak. Akkor még egy második pontot is felvetnék, ezt a lekapcsoló berendezést. Erről készült egy szakértői vélemény, hogy ez megenge- vannak megengedett és nem megengedett ilyen lekapcsoló berendezések. El tudnám magyarázni ezek között mi a különbség? És itt a 2007 óta foglalkoznak az ügyel, és azt mondták, hogy az EU-nak nincsen semmilyen eljárása arra, hogy mi történik a jogsértések esetén. Ön véleménye szerint kielégíti az EU szabályozás, vagy mit ajánlana, hogy mit kellene változtatni ehhez ügyben, ha, ha kellene valamit? Megint hátulról kezdeném. Nem vagyok biztos abban, hogy a bizottságnak vannak -e eljárási lehetőségei, hogy fellépjen az ilyen jogsértésekkel szemben. A, a bizottság javaslatában is szerepel az, hogy egy EU hatóság kellene, hogy ellenőrizhesse a nemzeti hatóságokat, akik ezeket a teszteket felügyelik. A bizottság azt tudja, hogy legalábbis Németországban a nitrogén eh, kibocsátás, eh, ami a német eh, emissziós irányelv alá tartozik, hogy ezt az, ezeket az emissziós értékeket túllépik, és már évek óta, és ezért indult is Németországgal szemben egy szegés, vagy szegés miatti eljárás, ezt, amit a bizottság indított. Persze meg lehet kérdezni, hogy akkor mi ennek az oka. Látjuk, hogy túllépik az NOx értékeket, különösen a nagyon forgalmas utakon, és a világos, hogy elsősorban dízel járművek okozzák a magas nitrogénoxid értékeket. Az Európai Bizottság és a német kormány közötti kommunikáció, írásos kommunikáció arról is szólt, hogy nem eh, teljesül az Euró 5 és az Euró 6 esetében, a, eh, nem eh, tartják be az előírásokat, a határértékeket, és köztudott, hogy ezek a fő okozói a magas nitrogénoxid értékeknek, de a következő lépés elmaradt. Köszönöm, Harms asszony. Üdvözlöm, Zár asszony, és mi is nagyon köszönjük a ön munkáját, amit végez a jobb, tisztább levegő érdekében itt Európa városaiban. Szeretnék visszatérni arra a már többször felemlített beszélgetésre, amelyet 2011. februárjában folytatott le Németországban a közlekedési minisztériumban az e, Euró 6 e, passzát esetében a e, határérték túllépésről, mert első, először fordult elő, hogy itt egyáltalán ezt a csaló szoftvert, mint lehetőséget felvetehették. E, a szakértőink azt mondták nekünk, hogy akkor még nem volt, nem volt semmilyen indoka annak, hogy ilyen szoftvert, lekapcsoló szoftvert felnek a létét feltételezzék, annak ellenére, hogy a határértéket túllépték, de Önök a DUH-nál hogyan jöttek rá arra, hogy létezik egy ilyen illegális szoftver, egy ilyen csaló szoftver? És az is érdekelne engem, hogy talán más műszaki magyarázata is van, van lehet-e ezeknek a eltéréseknek. sokat egyeztetünk szakértőkkel, műszaki emberekkel, és informális eh, szinten számos információ jutott el hozzánk, informálisan eh, utaltak arra a szakértők, hogy alkalmaznak ilyen eh, szoftvert. Most Félix Domkerrel együttműködve tudtuk ezt bizonyítani, de ehhez az kell, hogy valaki rendelkezzen a, ezzel a műszaki ismerettel, hogy tudja olvasni ezt a szoftvert, és a megfelelő korrelációkat megtalálja. Jobból indultunk ki, hogy ilyen azért kell, hogy legyen valamilyen illegális szoftver, mert a teszt ciklust képesek felismerni, tehát el tudják mondani, hogy most állapotban, vagy teszt zajlik, és akkor optimalizálja az értékeket, akár a széndiokszid kibocsátást, akár a más károsanyag kibocsátást. Ami a magas NOx kibocsátást illeti, más műszaki magyarázatunk nincsen, ezekre a magas értékekre, tehát nem működik jól a kipufogógáz tisztítása bár a technológiát más gépjárművekben úgy alkalmazzák, hogy az emissziós határértékeket valós viszonyok között az úton közlekedve is be lehet tartani, és nem csak az európai határértékeket, hanem hát többé-kevésbé ugyanazok a járműveket az USA-ban is értékesítik, és az ott jóval szigorúbb határértékeket is be tudják tartani az autók úti viszonyok között is. Tehát így technikai indokoltsága nincs nincsen eh, a határérték túllépésnek. Eh, Az eddigi eh, kérdések és válaszok után, tehát visszatérek 2011. februárjában, amikor a minisztériumban tárgyaltak. Még mindig nem világos számomra, hogy a minisztériumi eszmecsere magyarázatot adott-e arra, hogy az ott ülő emberek értik-e, tudják-e azt, hogy a teszteket manipulálni lehet, és hogy valami ilyen csali szoftverről lehet szó. Ezt egy kicsit világosabban el tudnám mondani, hogy mondott-e valaki valami ilyesmit. És miután önök akkor kezdtek el vizsgálódni az autógyártók körében alkalmazott illegális dolgokról, és a közlekedési minisztérium milyen, felé milyen követelésekkel éltek, és milyen intézkedések történtek. Nos, a közlekedési minisztériumban a beszélgetés során elmondtuk, hogy ennél ezeknél a konkrét modellnál vannak a határértéktől eltérések, és hogy szerintünk ezt valamilyen illegális, szerintünk illegális szoftver okozza. A minisztérium pedig azt válaszolta, hogy ismerik ezt a problémát, hogy jelentős az eltérés a megengedett értékektől de azt nem mondta ki a minisztérium, hogy tudják, hogy valami illegális szoftvert alkalmaznak. Mi viszont egyértelműen azt mondtuk, hogy a mi megítélésünk szerint itt erről van szó, tehát, hogy illegálisan építenek be eh, ilyen eh, szoftvert már korábban is mindig felhívtuk a minisztériumot arra, hogy végezzenek saját teszteket, és keressék meg az okokat, az eltérések okait. 2015 óta közzétett eredményeink óta is újra és újra felszólítottuk a minisztériumot arra, hogy vizsgálják meg újra ezeket a gépjárműveket mert eh, persze itt eh, mindig ugyanazt, eh, ha vizsgáljuk, szurópobra szerűen, vagy különböző modelleket is vizsgálunk, annak érdekében, hogy új és új bizonyítékokat szerezzünk, de szükség van arra, hogy a hatóságok maguk is végezzenek ilyen teszteket. Most a minisztérium végzett méréseket sajnos nem tették közzé az adatokat, a széndiokszidra vonatkozó adatokat még mindig nem tették közzé, és az értékelés sem követhető igazán. Köszönöm, Évi úr. Asszony. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, és válaszol a kérdéseinkre. Köszönöm az ön szervezetének a munkáját, és ami rendkívül hasznos ennek a vizsgálóbizottságnak a munkájában is. Ami az információk, a tesztek titkosságát illeti, amelyeket tehát a különböző tagállamok végeznek. Én az a helyzet, hogy nagyon elszomorít, hogy ezeket a vizsgálatokat nem hozzák közre, hogy nincs, nem teszik közre, hogy nincs átláthatóság, és hogy nem ismerjük ezeket az adatokat, ezeket a, az adatokat, tehát nem ismerjük, nincs, nincsenek információink a pontos kibocsátásokról. Nagyon aggaszt az is, hogy Olaszországban Olaszország még nem végzett valódi vizsgálatot, és nem is publikált semmilyen információt, de ugyanezeket a történeteket láthatjuk mindig-mindig újra ismétlődni. Számos szakértő, akár közszférából, akár magánszférából azt mondja, azt mondják, hogy az európai hatóságok, az európai intézmények, a tagállamok a különböző szinteken már nagyon régóta tudnak arról, hogy vannak itt hiányosságok. Nem csak a hatástalanító berendezésekre gondolok, hanem úgy általánosságban arra, hogy a valós, illetve a laboratóriumi körülmények között, miért kibocsátás között nagy a különbség. Ön szerint a már meglévő technológiák szerint, de látható, hogy az új európai testciklusnak a késleltetése jogos-e? Ez lenne az első kérdésem. Nem értettem egészen pontosan, hogy mi is volt a kérdés. Azt mondtam, hogy általánosság Ban gondolkodtunk már erről, és azt mondom, tehát, hogy Olaszország semmilyen vizsgálatot nem végzett még, és nem is tett közzé semmilyen eredményt Franciaországgal, vagy Németországgal, vagy más országokkal ellentétben. Ez csak egy pár általános gondolat volt arról, hogy milyen nehéz hozzáférni ezeket az adatokhoz, milyen nehéz elérni, hogy ezek az adatok közzé legyenek téve. Az új európai ciklussal kapcsolatban tettem fel egy kérdést. Ezt a ciklust szeretnénk megváltoztatni, ezt a testciklust, az egész eljárás szeretnénk megváltoztatni, viszont már jó régóta késleltetik ennek a ciklusnak az újra gondolását az európai intézmények, illetve a tagállamok. Pedig a tagállamok és az intézmények tudják, hogy itt valamilyen valamilyen hiányosság van. Ön szerint mi indokolja ezt a késleltetést? Németül válaszolnék. Az új test ciklus azzal kapcsolatos, hogy hogyan is számoljuk ki az eredményeket, és azokat hogyan is konvertáljuk, hogyan is számítjuk át az új rendszer szerint. A mi civil szervezetünknek az álláspontja az, hogy ez az egész eljárás nem jól működik. A következő lépés a széndiokszid szabályozás tekintetében az lenne, hogy megnézzük 2020-tól a következő lépéseket, azt, hogy mit is lehetne tenni, külön, különös figyelmet tekint, szentelünk a pontos eljárás kialakítására és az új testciklusra, Test, tesztciklusra. Azt is szeretném tudni, hogy 2005-ben már nagyon egyértelmű volt, hogy új ciklusra van szükség, hogy az Artemis például sokkal jobban működhetne, mint az új európai vezetési ciklus. Ezzel a valós vezetési körülmények között csökkenteni lehetne a kibocsátásokat. Az új európai teszt ciklusa esett a választás. Ön szerint az Artemis eljárás, hogyha az Artemis fogadták volna el, akkor a valós, illetve a laboratóriumi körülmények között miért kibocsátás között is akkor lenne a különbség? Szerintem úgy lehetne a valós, illetve a laboratóriumi eredmények közötti különbséget csökkenteni, hogyha a már meglévő flottát az utakon ellenőriznénk, tesztelnénk. A laboratóriumi teszt nem döntő része ennek az eljárásnak. Nagyon köszönöm, ezzel tehát az első kört le is zárnánk, és most folytatjuk a második körrel kis plusz szabadságot adtam a felszólalóknak, a második körben erre már nem lesz lehetőségem, úgyhogy három perc Giziken úrnak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Zárasszonynak, hogy eljött, és Köszönöm, hogy dicsérő szavakat mondott a jogszabályra. Azt mondta, hogy világosak, jók a törvények. Hát ez ritkán fordul elő, hogy valaki így beszél törvényekről, jogszabályokról. Henkel kollégával arról vitatkozott, hogy itt most a Volkswagenről van -e szó, vagy más gyártókról is, hogy itt tényleg egy illegális szoftvert alkalmaznak. Most a végül majd erről bíróságoknak kell dönteni, hogy ki sértett törvényt és ki nem. Én most kicsit szeretnék előre tekinteni. Itt vizsgálóbizottságban vagyunk, ajánlásokat kell kidolgoznunk, és a lényeg az, hogy a kibocsátást valós körülmények körülmények között tudjuk mérni, itt a közmeghallgatáson a szakértőktől azt szeretnénk megtudni, hogy a mobil mérőállomások esetében a PEMS teszteknél 20-30 százalékos különbség, illetve hogy az új PEMS teszt állomásokon nagyon nagy a pontatlanság akár 20-30%-os is. Most nyilván eh, vannak pontatlanságok minden mérés esetében, ezért fontos, hogy ne csak egy teszt eredményt vegyünk, hanem mondjuk eh, végezzünk el 10 tesztet, és ezt ennek az átlagát eh, tekinthetjük egyfajta szolid eredménynek. És véleménye szerint műszakilag lehet érni, hogy a pontatlanság ne 20-30%-os legyen, hanem mondjuk ezt leszorítsuk 5%-ra. Ugye már 2017-ben akarják bevezetni az RDL tesztet, ez reális? Igen, folyamatosan javítjuk a mérési eljárásokat, és úgy gondolom, hogy ez elég rövid időn belül már lehetséges lesz, bár én nem az a műszaki szakértő vagyok, aki ezt azért így most megígérhetné. Még egy ehhez kapcsolódó kérdés, hogyha már 2007-es jogszabályt is dicsérte, Önök a Deutsche Umwelt Hilfe akkor már részt vettek a folyamatban, bevonták önöket, készítettek véleményt. Hát most én őszintén ez haza kell mennem, és ezt utána kell ennek néznem, mert én akkor még nem eh, dolgoztam ennél a részlegnél. Akkor ezt meg kérem írásban küldje meg. Köszönöm, Sajda Múze asszony. Iha, iha flere eh, Köszönöm. Ön eh, az írásbeli válaszában, és ma is többször beszélt arról, hogy feltárta azokat a problémákat, amelyeket eh, a laboratóriumi tesztek, illetve a valós eh, vezetési körülményeket között készült tesztek között eh, tapasztalt, és nem kapott kielégítő választ a német hatóságoktól például. A kérdésem az, hogy van-e szükség arra, hogy az olyan NGO-k, mint az öné, nem kormányzati eh, szervezetek eh, megkapják azokat, a szer, azokat az eszközöket, amelyek révén kötelezhetőek a kormányok arra, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Tehát um, ezek a nem kormányzati szervek um, ugye az őrzői eh, bizonyos jogoknak um, kötelezővé kellene e tenni, hogy válaszoljanak az ő kérdéseikre. Köszönöm mi általában információszabadsági jogszabályokra hivatkozva kérjük a választ. A múltban a környezetvédelmi törvényből indultunk ki, tehát nemzeti szintű jogszabályból. Ezzel kapcsolatban van egy olyan probléma, hogy a vállalatok azért eléggé beavatkozhatnak, mondhatják azt, hogy ez üzleti titok, és ezért nem lehet nyilvános. Persze Volkswagennél 600 ezer oldalnyi úgynevezett fekete dokumentum került elő a visszahívási akciók kapcsán. Mi követeljük, hogy nagyon gyorsan és teljes mértékben tegyék közzé a teszt eredményeket. Tehát konkrétan ebben az esetben minden adatot, ami releváns lehet egy teszt ismételt elvégzésével kapcsolatban. Øh, øh, Köszönöm. Valószínűleg ebben igaza van, és nyilván itt van teendőnk, de ettől függetlenül a rendszer többi részébe hogyan lehetne el e, e, a gyanakvás szellemét elültetni, mert hogyha látunk gyanús adatokat, e, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem csak az NGO-k ugranak erre rá, hanem piros jelzőfények villognak a minisztériumokban, itt a hatóságoknál is. Hogyan lehet beépíteni ezt a gyanakvást a rendszer, ezt az egészséges gyanakvást a rendszerbe? Ähm, ich denke, Sie könnten es so machen, dass. Szerintem lehetne azt csinálni, hogy az intézményen kívül érkező jelzések, amelyek eljutnak az illetékes hatósághoz, ezekkel kapcsolatban létesüljön egy mechanizmus, hogy elkezdődik akkor valamilyen vizsgálat. Nemzeti szinten is, és európai szinten is. Hogyha európai szinten érkeznek jelzések valamilyen szabálytalanságra, akkor történjenek lépések, keressék meg az érintett nemzeti engedélyezési hatóságot, készüljön egy jelentés, és mindent transzparens módon dokumentáljanak. Köszönöm, eh, köszönjük Szárasszony. Um, az RDE tesztere kérdeznék rá, amely kitér az ön hetes írásbeli kérdésére is, illetve további írásbeli, bocsánat, válaszokra. E, alapvetően arról van szó, hogy hogyan lehetne kialakítani egy olyan rendszert, amely e, robusztus, tehát nem könnyen manipulálható a jövőre nézve. E, ön említette, hogy az RDE teszteknél Ehm, vannak bizonyos jelzések arra vonatkozóan, hogy ehm, ott is eh, lehet manipulálni, illetve amikor a megfelelési eh, szorzóról beszélnek, eh, ott ön említett, hogy új technológiára lenne szükség. Ehm, e, aztán szó van a típusjóváhagyási rendszerről is, és a teszt átalakításáról egy kicsit szeretném, hogyha részletezné ezeket a meglátásokat, hol gondolja, hogy a jelenlegi teszt tervekben problémák vannak, illetve hogyan fog, milyen módszerekkel eh, kezelni ezeket az aggodalmakat, mert nyilvánvalóan úgy látom, hogy vannak aggodalmai. Well, the, the RDE package is not... Most az RDE csomag eh, még nem végleges, eh, ezzel kapcsolatban vannak nyitott kérdések, és például arra vonatkozóan, hogy az ultrafinom részecskéket hogyan mérjük, eh, milyen eh, autókat teszteljenek, hogy ne az aranyautót teszteljék, ami ugye valójában egy előkészített autó, egy manipulált autó, és hogy hogyan lesz egy olyan mechanizmus kialakítva, amelynek révén a rendszer folyamatosan javítja önmagát, mert a tesztekkel kapcsolatban is felhalmozódik tudás, és, és ezt a, az eszköz használatánál is figyelembe kell venni. Például a méréseknek van egyfajta bizonytalansága, ahogy Gizike úr is mondta, hogyan lehet ezt kezelni. És hogyan lehet elérni azt, hogy a keret lehetetlenné tegye az optimális eredmények eh, elérése érdekében tett előkészületeket, hogy így fogalmazzak. Tehát akkor valójában egyfajta rugalmasságról beszél, ugye? Tehát ahogy a technológia fejlődik, akkor akkor azt, azt is vegyék figyelembe, ugye? Tehát ezt, eh, ez lenne az ön megoldása. Egy másik kérdésem is van, egy másik eh, területről. Egy európai Eh, szabályozó hatóság, mint amilyen van Amerikában, az eh, segített volna-e, jobban lettek volna-e a tesztelések? Eh, ugye a történelmet ismerjük, de látható a különbség az amerikai és az európai viszonyok között. Egy erősebb szabályozó hatóság önöknek például tudott volna segíteni? I think... Nos, nagyon röviden válaszolva, az amerikai hatóságok úgymond kíváncsibbak voltak és nekünk is kíváncsibbnak kellene lennünk, és konkrét válaszokat, részletes válaszokat kérni és kapni. Köszönöm. Az írásbeli válaszában kitért arra, hogy a jelenlegi technológiák mellett is lehetne a megfelelési szorzók nélkül betartatni az adatokat, miközben az autóipar képviselői egy hosszú vita során azt mondják, hogy szükségük van arra, hogy megfeleljenek, addig is megfelelési szorzóra van szükség. Ön erre, ehhez képest azt állítja, hogy a technológia készen áll, erről tudná valami többet mondani nekünk, illetve azt is szeretném tudni, hogy milyen módon és mennyire pontosan tudták önök azonosítani a csalásokat bizonyos autóknál? Ähm, köszönöm. Konkrétan a csalást nem olyan régen fedeztük fel két német médiummal, az Opel Zafira esetében, ahol szoftverszakértők támogattak minket. Ők képesek voltak a laborteszt és a közúton végzett teszt eredményeit összefüggésbe hozni, vagy összehasonlítani az aktivált szoftverrel. Tehát ez volt a bizonyíték. Korábban mindig utaltunk arra, hogy lehetséges, hogy létezik egy ilyen szoftver, és felhívtuk a hatóságot arra, hogy, hogy vizsgálják ezt meg. A jelenleg eldöntött megfelelőségi szózót nem tartjuk szükségesnek, mert az európai piacon kötelező határértékek, illetve az USA-ban tesztelt járművek már most is teljes konformitást, teljes megfelelést mutatnak. Az Euró 5, Euró 6-os irányelv 2007-ből származik, már akkor is voltak értékelések, amelyek aláhúzták meghatározták, hogy be lehet eh, tartani eh, műszakilag is ezeket az értékeket, eh, és ez most is így van. Köszönöm. Válasza, 13-as válasza végén több ezer korai halálesetről számol be NOx miatt, nitrogénoxidok miatt. Van-e pontosabb adata, illetve milyen hatással vannak a nitrogénoxidok az emberi testre?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 Itt az NO2-re eh, hivatkoztam. Ez eh, ingerli a légutakat, eh, krónikus betegséget okoz, számos hosszú idegtartó tanulmány igazolta ezt, ezeket az elmúlt években összefoglalták. Csak Németországban több mint tízezren idő előtt halnak meg emiatt az nitrogén dioxid hatás miatt. Köszönöm, Türmes úr. Köszönöm. Nem csodálkozom azon, hogy a minisztériumi tisztviselőknek már tudomása volt erről 2011. februárjában, mert 2010. novemberében volt egy nagyon fontos találkozás itt 200 méterre innen a Borsátban, Eh, ahol is eh, a DJ Enterprise, a vállalkozási eh, főigazgatóság folyamatosan késlekedett, hogy bemutassa a az adatokat nemzeti szakértőknek. Tehát 2010 novemberében hosszú évek késedelme után nemzeti szakértőknek bemutatták már ezeket az adatokat az Európai Bizottságnál, tehát nyilvánvalóan a nemzeti hatóságok is tudtak ezekről. Nos, az ön véleménye szerint a 2011. februárban az önök és a minisztériumi tisztviselők közötti ülésről nincsen jegyzőkönyv. Ugyanis az én utolsó információm az, hogy az EU bizottság már belső, belül létrehozott egy anti-emis munkacsoportot, és ez, ez megszűri azokat az e-maileket, amiket mi vagy megkapunk, vagy nem. Talán el mondaná nekünk, hogy ön szerint nem készült feljegyzés erről a Berlinben lezajlott 2011. februári ülésről, hiszen ott mindig készülnek feljegyzések az ilyen találkozókról, nem? Hát is csak spekulálni tudok. Nem tudom, hogy mi lenne rosszabb, hogyha nem készült feljegyzés, vagy pedig eh, készült feljegyzés, és ezt nem bocsátják a parlament rendelkezésére, akkor sem, ha kéri nem tudom, melyik a rosszabb. A német autóipar az elmúlt években támogatást kapott a politikától, a dízelgyártók adókedvezményeket, határérték meghatározásánál és különbségek vannak a benzin és a dízelautók között, a privilégiumot élveznek a dízelautók. A jelenlegi határértékek betartatása persze nem triviális ügy, ez nagyon komplex technológia, én, mint nem mérnök, ezt külön kiemelném, és ennek vannak költségvonzatai természetesen. És hát ezért lehetnek bizonyos korlátozások ebben az összefüggésben. A GIC képviselője, Delia El Kudai asszony, aki itt beszélt, vagy itt járt a bizottságunkban. A válaszban, válaszában azt mondja, hogy a e, GIC-nél senki nem vetette fel a kérdést, és e, amikor én megkérdeztük, erre ő határozottan nemmel válaszolt. Tehát ön is úgy gondolja, hogy 2007 e, között 2008-9-ben már tudták, teherautókban találtak ilyen hatástalanító eszközt, és ön elhiszi azt, hogy senki nem volt, nem gyalap Kodott arra, hogy ilyen diffi device, ilyen hatásanító eszköz tényleg beépítésre került? Nem. Hát ez világos válasz. Tehát, hogy a bizottságon belül volt tényleg egy ilyen anti-emis munkacsoport, vagy bizottság? Hát azt hiszem, hogy ha van ilyen, akkor ez megtiszteltetés számunkra, de nem fogunk ezzel kapcsolatban részletekbe belemenni. Tartson ettől Henkel úr. A tizedik kérdésre adott válaszában azt mondja, hogy ezeket a teszteket véletlenszerű és különböző körülmények között kellene elvégezni. Másrészt viszont az is világos, hogy vannak, léteznek szélsőséges körülmények is amelyek lehetetlené teszik a standardok betartását. Tudná nekünk definiálni, hogy mik a szélsőséges körülmények? Szélsőséges körülmény lenne mondjuk szélsőséges gyorsítás, vagy szélsőséges hőmérséklet, elsősorban túl alacsony hőmérséklet. Amikor azt mondom, hogy változtatni kell a feltételeket, nem kell előre megadni, hogy milyen körülmények között végzik a tesztet, akkor az összes elképzelhető szélsőséges körülményt persze nem gondoltam, hogy le kell tesztelni, hanem csak változó körülmények között kell végezni a tesztet, hogy mit, mit is értünk ugye normál vezetési viselkedésen. A vizsgálatok során felmerült önökben az, hogy a dízelek eh, is eltérő minőségűek lehetnek, és ezért eltérő lehet eh, az NOx kibocsátásuk is a dízelmotoroknak. Amikor eh, definiáljuk a dízelt, akkor nyilván itt vannak minőségi különbségek, és ezek befolyásolhatják a kibocsátást, de nem az ilyen nagyon nagy mértékű eltérésekre ez nem adhat magyarázatot. Utolsó kérdés. Annak alapján, amit ma elmondott nekünk, olyan benyomásunk támadhat, hogy hogy ön le akar, meg akarná szüntetni a dízelt. Nem, ez nem így van, csak legyen tiszta a dízel autó, és most, hogy dízel vagy, vagy benzin, mi nem ezzel foglalkozunk, mi technológiai semleges módon egyszerűen tiszta járműveket akarunk látni az útjainkon. Köszönöm, Káltenbach asszony. Nagyon köszönöm önnek, hogy talált időt arra, hogy ilyen intenzív beszélgetést folytasson velünk. Csatlakozni Krisztin kérdéséhez. Egy osztrák újságból szeretnék idézni, ahol is egy autókereskedő felháborodottan nyilatkozik, amíg akkor nem érti, hogy a fogyasztó miért akar kártérítést tőle, hát tárgyszerűen senki nem jogosult kártérítésre, amiatt, hogy a vélelmezetnél, vagy egy alacsonyan vélelmezett emissziós nyújtó autót vásárolt. És ezt mondja egy, egy rendőr, egy nyomozó is. Hát az európai, itt nem arról van szó, hogy az európai jogszabályokat nem tart be. Ön tudta azt, hogy ezeket a jogszabályokat olyan céllal hozták meg, hogy csökkentsék a káros kibocsátást annak érdekében, hogy eh, védjük az emberek egészségét, illetve a környezeti terhelést. Ugye minimális szintre tartsuk, olvassuk, hogy 10 ezer halott Európában, 70 ezer 27 ezer Európában, akik eh, kimondottan a jármű károsanyag kibocsátása miatt betegedtek eh, meg, eh, érrendszeri vagy szív vagy légúti megbetegedésben túl korán haltak meg. Tisztában vannak ezzel a dimenzióval is? És talán még egy kérdés, amit rögtön most föltennék, mert szorít az idő. Az az érzésem, hogy a vizsgálatai során amikor fel hívták a figyelmet erre a problémára. Bizonyos koncernek vagy autógyártók ö, bizonyos autógyártók akadályozták önöket abban a munkában, hogy ezt, mindezt a közvélemény elé tárják. Köszönöm. Amit idézett, ez persze egy elég szélsőséges értékítélet. A német hatóságok esetében ilyet nem tudnék mondani, tehát az tisztában voltak a kihívással, a problémával. Másrészt biztosítani kell a mobilitást, figyelembe kell venni azt, hogy ez a, hogy a német autógyártók, a dízel gépjárművek gyártói azért fontos részei az értékteremtési láncnak. Másrészt pedig a levegő tisztasági törvényekért határítékeit be kell tartani. Tehát ezzel a kihívásra tisztában voltak a hatóságok nem voltak elég eltökéltek, hogy egy átfogó, az egészségvédelmét célzó intézkedést tegyenek, hogyha ez, ezzel korlátozni kellett volna az autógyártókat, vagy amit ők már restrikciónak éreztek volna. Tehát valóban létezik az a probléma, hogy a Daimler, a Mercedes a vizsgálati eredmények közzétételétől óvott minket, és kvázi fenyegettek, hogyha közé tesszük az adatokat, akkor gazdasági káruk keletkezik, és emiatt lépni fognak, és ügyvészhez fordultak, volt egy jogvita, első fokon mi ezt megnyertük, tehát azóta megint a honlapunkon meg tekinthetők ezek az adatok. Köszönöm, Federle úr. Yes, Madam Chair, I'll, I'll take this liberal question. Um... Köszönöm. Amennyiben egy tanár megadja a diáknak a válaszokat a vizsga előtt, akkor nyilván a diák nem arra font, fog koncentrálni, mind, nem mindenre fog koncentrálni, amit tudnia kéne, hanem csak a konkrét kérdésekre fog koncentrálni. Ugyanez a probléma az autótesztelésekkel is, mert eh, az autóipar képviselői pontosan tudják, hogy hogy néz ki egy tesztelés, sőt, valójában a tesztelés kialakításában is részt vesznek. Mit gondol ön egy ilyen folyamatról, és eh, ezt az összehasonlítást jogosnak tartja a az ilyen tanári munka és a tesztelés között, illetve eh, mit gondolna, hogyha más termékeknél is hasonló dolgok történnének, például a hűtőgépek tesztelésében is ennyire részt vesznek-e a gyártók, vagy bármilyen más területen eh, az autóiparhoz hasonlóan. Nos, eh, a második kérdésére válasz el tudom képzelni, de nem tudok rá példát mondani az biztos, hogy a légkondi hűtőipar ágazatnál eh, a részleteket, a részletek egy részét eh, a DIN standardok adják meg, és nem pedig a jogalkotás, és ezeket a standardokat viszont maga az ipar alakítja ki. Ami a tanárt és a diákot illeti, eh, elég egyértelmű ez a, ez a hasonlat. Amennyiben viszont abban megállapodunk, hogy egy teszt, bárhogy is alakul ki, eh, a tanúsítvány alapja, akkor a tesztet oly módon kell kialakítani, hogy eh, könnyebbé tegye nem csak a gyártó számára, hanem a tesztelő intézet számára is azt, hogy jó képet kapjon. Inkább arról van szó, hogy eh, a termék valós használatára kellene koncentrálni, bármilyen termékről is legyen szó, és a használat közbeni megfelelés tesztelését, illetve ellenőrzését is el kell érni, valamint a meg nem felelés esetén szankciókat kell alkalmazni, és akkor kiegyensúlyozott lenne a rendszer. Köszönöm. Grafin von Thun und Holstein. Tegnap taxit fogtam Brüsszelben. Ez egy eh, elektromos jármű volt, és azt mondta a sofőr, hogy 9 eh, hónap ezelőtt állt át a dízerről, és 9 eh, hónap ezelőtt csak 10 ilyen autó volt, most pedig már 80 ilyen autó van a brüsszeli taxicégnél. Ön hogyan látja a dízel motor jövőjét, illetve milyen technikai potenciált lát e, például energiahatékonysági vagy üzemanyaghatékonysági kérdésekben a hatékonyság, mi, mi, mik tehát a fő akadályok e, az átállás előtt? Köszönöm. Ami a dízelt illeti, szerintem lehet csökkenteni a kibocsátásokat. A technológia ténylegesen már a piacon van, és az amerikai, az amerikai autóknál ez látszik is. Egyszerűen tisztábbak. És igazán, de most semmi okunk nincs rá, hogy ne használjuk ezt a technológiát itt. Emellett eh, a fogyasztást is hatékonyá lehet tenni, valamint csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, de nyilvánvalóan nem folyamatosan az autó tömegét kellene növelni, illetve a, a motornak a teljesítményét. Adott esetben el, elvezethet az a folyamat, amit látunk egy teljes elektromos autóhoz, és nyilvánvaló, hogy ha a párizsi klímacélokat el akarjuk érni, akkor az azt jelenteni, hogy 2035-től kezdve zéró kibocsátást kellene produkálnunk, és szerintem éppen a személyautó eh, ágazatban lehetne ezt talán viszonylag könnyen megtenni. További kérdés. Eh, ön is említette ezeket a piacon lévő technológiákat. Ezek gyártási költsége hogy alakul a különböző technológiák össze hasonlítása, amelyek alkalmasak a NOx kibocsátás csökkentésére, illetve amennyiben, ha ezek további költséggel járnak, ezek a más technológiák, akkor make the use of uh, small um, diesel engines uh, in... akkor valójában a kis dízelmotorok olyan drágává válnak, hogy uh, nem lehet velük versenyezni. Tehát a piaci megoldások, amelyek ön szerint preferáltak. Illetve hát ez a kérdésem, hogy ön melyik megoldásokat preferálná. Nos, lehet, hogy a kiskocsiknál ez a technológia e, drága, viszont akkor lehet más üzemanyagot használni. E, egyébként az ICCT-nek van egy e, technológia költség összehasonlítása, el tudom küldeni, most nincs nálam. Egyébként további írásbeli kérdéseket lehet majd föltenni, mondja az elnök asszony. Schulze úr következik. Köszönöm szépen én is, hogy eljött utolsóként eh, tesz fel valaki kérdést, hát akkor az a benyomásunk, hogy már minden kérdést feltettek, de a válaszaiból szeretnék visszautalni egy-két dologra. Én azt mondtam, hogy szúrópróba szerint kellene a vizsgálatra kiválasztani autókat. Eh, hát akkor hogyan, hogyan történne ez a kiválasztás? Eh, erre valamilyen mechanizmus létezik? Rövid választ kérnék szépen erre. A mobil mérőeszközökkel végzett tesztet a 30 újonnan típusengedélyt, vagy forgalmazási engedélyt kapott modellnél végeztük el. Eszükbe jutott már, hogy Toyotát is megvizsgáljanak, vagy hát valószínűleg ők nincs benne, nincsenek benne be a top 30-ban. Ez ötlet már felmerült és a top 30-on kívüli vizsgált autók között lesz Toyota is. De, mint mondtam, először ezeket a nagy volumenű modelleket akartuk vizsgálni, amelyek a német autósok számára ugye, a legfontosabb autók. Kicsit kihallottam ebből, amit mondott, hogy hiányolja azt, hogy amikor tájékoztatást adtak hatóságoknak, igazából nem vették önöket a hatóságok egész kom- elég komolyan. Ennek talán az az oka, hogy az önök intézménye kap adományokat, például olyanoktól, mint a Toyota pénzügyi támogatást. Lehet ez az oka annak, amiért önöket nem veszik eléggé komolyan? Hát őszintén szóval ezt nem tudom elképzelni. Nagyon transzparensen mindig feltárjuk a bevételeinket. Évek óta ismert, hogy autógyártó az ipartól is kapunk pénzügyi támogatást, de ennek a szabályai teljesen világosak. És ezen túlmenően nem mi vagyunk az egyetlenek, akik tájékoztatást adtak a hatóságoknak, és felhívták őket arra, hogy tegyenek valamit, indítsanak vizsgálatokat. Még két kérdésem lenne. Egyrészt én azt mondta, hogy önök teljesen transzparensek. A Deutsche Umwelt Hilfe kész lenne arra, hogy nyilvánosságra hozzá a Toyota-val kötött megállapodást? Említett, hogy kapnak pénzt a Toyotától, de hát ez még nem mond elég sokat. A második kérdés. Az előzőekben összehasonlította a biztonsági övet hogy mondjuk hogy bizonyos, nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos magas hőmérsékletnél ez nem működik, és ezt összehasonlította ezzel a mm, csaló szoftverrel. Hát én mérnök vagyok, és egy kicsit meglepett ez a hasonlat, mert ez még messzebb megy, mintha a körtét almával hasonlítjuk össze. Ez amiatt van, hogy önnek nincs műszaki tudása, nem, vagy mi az oka ennek? nem hasonlítottam össze a biztonsági övet a mm, kipufogógáz tisztító berendezése, csak azt mondtam, hogy mind a két rendeletben vannak ilyen összefüggések, hogy ugye az egyik esetében elvárjuk azt, hogy normál körülmények között jól működjön, akkor egy másik terméknél is ugyanezt kell tennünk. Csak egész röviden, tehát a Toyota-val kötött szerződést közé tenni? Nem, természetesen nem. Szívesen adok arról tájékoztatást, ez már akkor elég jó volt válasznak. Nem a civil szervezetet kell itt nekünk tűz alá venni. Dancert úr. thank you. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Önök azt is köszönöm a válaszokat is. Nagyon nagy segítségünkre vannak ezek a válaszok. Azt ön, hogy a szabályozás egyértelmű, világos, azonban a szabályozásnak az értelmezése értelmezésében vannak hiányosságok, ahogyan önös, ön is mondta. Éppen ezért vannak illegális esetek, mert ami a kibocsátást illeti. Ami az új szabályozást illeti, a valós kibocsátással az új test, az új teszt technológiával kapcsolatosan. Ön is mondja, hogy, hogy vannak itt még nehézségek. A gyártók meg tudják majd az új jogszabályzást is esetleg kerülni. De mit tehetünk mi? Ön szerint mit tehetünk mi, mint parlament? Mit ajánlhatunk annak érdekében, hogy ne legyen semmiféle kiskapu a születendő szabályozásban? Véleményem szerint az egyik legfontosabb vetület az az, hogy ne az aranyautót teszteljük, hanem egy átlagautót, amely az autón, amely az utakon megy, és hogy hasonlítsuk össze a valós körülmények között az autókat. A, nincs szankciós rendszer, vagy legalábbis a német rendszerben nincs szankció. Szerintem jó lenne, hogyha eldöntenénk, hogy mit lehet még elfogadni, és mit nem, hogy tudjuk egymással hasonlítani a kibocsátásokat. Ilyen összehasonlító mechanizmus létezik az Amerikában, és persze az adatok átláthatósága fontos lenne. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel a mai első meghallgatásunk végére értünk. Szára asszony, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, hogy válaszolt a kérdéseinkre, majd fogunk még írott kérdéseket küldeni is önnek, az ön szervezetének. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, remélem a jövőben még lesz alkalmunk találkozni. Can I Can I please ask that, um... Szeretném kérni, hogy Pesco Szabido és Olivier Hudeman legyenek szívesek feljönni a pódiumra. Thank you. Okay, I would like to welcome the guests of our second hearing of today. Szeretném a második meghallgatásunk meghívottait üdvözölni, tehát Pasco Szebido és Olivier Hudeman urakat. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak velünk ezen az ülésen, és köszönjük, hogy válaszolnak a kérdésünk, a kereseinkre egy óra 40 percben. Szeretnék először is Szeretném először is megadni a szót önöknek, összesen 10 percre, úgyhogy kérem, hogy osszák el egymás között ezt a 10 percet. Európai Vállalatfigyelő Szervezet, vagyis CEU, ez egy kutatási csoport, amelynek a célja az, hogy a vállalkozások és a lobby csoportok privilégiumait feltárja. Meg is adnám a szót önöknek. Köszönöm, köszönöm a meghívást, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hozzájárulhatunk ennek a nagyon fontos bizottságnak a munkájához. Ahogyan is mondta, a CEO egy olyan mm, csoport, amely bizonyos érdekelt feleknek a döntéshozatalhoz való hozzáférését próbálja feltárni, tehát nem technikai csoport vagyunk, nem a műszaki részletekre koncentrálunk, úgyhogy előre szeretnénk elnézést kérni, hogyha valamilyen kérdésre nem tudunk majd válaszolni, de hát vannak itt nálunk jobban, ez jobban értő kollégák, mint például Dorote Szár asszony. Tehát elemzéseket publikálunk. Azt látjuk, hogy a gépjárműipar itt Brüsszelben, illetve a tagállami szinten is nagyon aktívan lobbizik, és hozzáfér a döntéshozatali folyamatokhoz. Szeretnénk tanulságokkal szolgálni, és elmondani, hogy hogyan lehetne a rendszert jobban működővé tenni. Január végén először is egy nagy dokumentumot publikáltunk, amely ben az információhoz való hozzáféréssel foglalkoztunk 2015. augusztusától. Az Európai Gépjárműipari Szervezet, illetve ennek tagjai, valamint a DG és a DigiKlima a bizottság részéről ezeket a dokumentumokat vizsgáltuk, és ezeket el is érhetik az interneten. Azt látjuk, hogy az RED eljárás elfogadása előtt egy évvel a gépjárműipar nagyon is beleavatkozott ebbe a folyamatba, ennek a folyamatnak az alakításába, és agresszívan lobbizott az Európai Bizottságnál. Az Európai Bizottság pedig nem annyira állt ellen ennek a nyomásnak. Megpróbálták ennek a ennek a szövegnek az elfogadását késleltetni, illetve a megfelelőségi szorzót is úgy alakítani, ahogyan ez nekik megfelel. Gondolhatunk itt a Volkswagenre, amely technológiai kihívásokkal próbált a tesztelés ellen állni, és elkerülni azt, hogy valós körülmények között teszteljék az autókat, és olyan olyan olyan körülmények között vezess, vezessék le ezeket a teszteket, amelyekben a kibocsátás nem olyan nagy. Tehát a normál vezetési körülmény nem volt normális vezetési körülmény, és így lehetett a gépjármű iparnak a különböző teszteken gyorsabban és olcsóbban átesni. Ez a környezetre, illetve az emberi egészségre is veszélyes szeretnénk, hogyha a szakérte, a műszaki szakértőknek a politikai nyomását csökkenthetnénk, és hogy lehetne, és hogy legyen belső bizottsági szakértői csoport, amely foglalkozik ezzel, és amely jelen annak, hogy az RED folyamatokat késleltessék. Tehát technikai, ö, technikai ö, eljárásokra van szükség. Van olyan gépjárműipari szervezet, amely egy héttel az RED megjelentetés előtt a saját RED eljárását mutatta be. Ami, ami a megfelelőségi szorzókat illeti, azt látjuk, hogy a gépjármű iparban munkák szüntek meg, a bizottság a saját konformitási, megfelelőségi szorzójához ragaszkodott, és a bizottság jogi véleményt mutatott be, és arra is rámutatott, hogy a saját megfelelőségi szorzója mégsem annyira jó. A második dokumentum, amelyet bemutattunk, márciusban egy másik vizsgálatot mutat be, egy olyan vizsgálatot, amely bemutatja, hogy milyen kompromisszum, milyen tárgyalási stratégiák kerültek előtérbe a valós körülmények közötti tesztelés során. A stratégia, stratégiák stratégia abban állt, hogy bizalmas információkat szereztek, például a DigiGrow tól, és az információkat, hogyha az információ nem volt ugyanaz, mint amit a bizottság kifelé mutatott, akkor mondjuk úgy, hogy a stratégiát bevetették, és egy erősebb vonalat képviseltek. Másodszorban a másik fontos faktor, amelyet kiemelnék ebben a dokumentumból, az, hogy mennyire összetett ez a stratégia. Mi a politikai döntéshozatal minden szintjére kiterjed, itt Brüsszelben is, valamint a tagállami szinten is. A tagállamokra próbáltak tehát nyomást gyakorolni, nagyon kifinomult stratégiával el akarták érni azt, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogyan az nekik jó. Ennek a lobbiknak, ennek a lobbinak a nagy részét technológiai köntösbe csomagolták, de itt, itt felmerül a, a, a kérdés arra vonatkozóan, hogy valóban függetlenek-e ezek a szakértők, ezek a szakértői ö, döntések. Mi azt gondoljuk, hogy ezek nem függetlenek, nem pártatlanok, és ö, kemény érdekek húzódnak meg mögöttük. A szabályozókat, illetve a gépjárműipar szereplőit hogyan lehet a politikai döntéshozatába bevonni, ez volt a mi nagy kérdésünk. Hát is adnám a szót a kollégámnak. Nagyon köszönöm a jelentésünkben, a jelentéseinkben arra jutottunk, arra következtetése jutottunk, hogy szükség van arra, hogy az EU-s döntéshozatali folyamat biztosabb legyen, egészségi, környezetvédelmi szempontból, hogy a gépjárműipar szereplői ne férjenek hozzá a döntéshozatali folyamatokhoz. Az írát, írott válaszainkban erre tehát kitérünk. Például úgy, hogy a lobbizást átláthatóbbá kellene tenni, és online közé kellene tenni a, biz, a bizottsági szereplők, illetve a gépjárműipar lobbistái közötti beszélgetéseket, üléseket. 2014 óta a főigazgatók, főigazgatóságok lobbistákkal való találkozásainak a listája már nyilvános, de hát nagyon sok fontos ülés, amely a libistákkal történik, nem jelenik meg ezen a listán, hiszen egyel um, lejjebbi szinten történnek. Tehát Juncker úrtól azt kérjük, hogyha a bizottságtól bárki találkozik lobbistákkal, akkor ez legyen elérhető online, nem csak a ténye ezeknek az üléseknek, hanem a jegyzőkönyvük is, hiszen az információhoz jogunk van hozzáférni. A bizottság számos lobbistákkal, gépjárműipro lobbistákkal való üléséről nem készül jegyzőkönyv, ami nagy problémát jelent. Ami az átláthatóságot illeti, nem vagyunk naívak, nagyon jól tudjuk, hogy a gépjárműipar nyomást fog gyakorolni a döntéshozatali folyamatban résztvevő szereplőkre. Nagyon konkrét reformokra lenne szükség, hogy a lobbistákkal való interakció nyilvános legyen. Egy három, három pontra szeretnék még kitérni. Csökkentenünk kellene a szektor szakértőitől való függés, itt a gépjárműiparra gondolok, nagyobb hozzáférést kellene nyújtani a független szakértők munkájához, és harmad részben egyensúlyra kellene törekedni a, az érdekelt felekkel történő ülések számában. Juncker úr ezt, kér, ezt kérte 2014 végén a biztosaitól, hogy megfelelően reprezentálva legyenek a különböző érdek, érdekelt felek. Tehát ebbe az irányba már elindult egy jó lépés. Nagyon gyakori és jó együttműködésre lenne szükség. Mi ezt hisszük, azt gondoljuk, hogy formálisabb eljárásrendre lenne szükség ezen interakciók esetén. Az EU-s konzultációs sztenderdekben megvannak határozó bizonyos elvek, a bizottság ezt ki is osztja, ezeket a dokumentumokat a képviselői között, de ezek a sztendernek túl általánosak. Ezeket egyértelműbben kellene meghatározni, és be is kellene őket tartani. Ahogyan a kollégám is mondta már, a nemzeti szinten, nemzeti szinten történő döntéshozatal esetén is ö, ilyen eljárásokra lenne szükség. Köszönöm, és akkor várjuk a kérdéseket nagyon köszönöm. Először tehát kezdjük az első kört, amikor is az előadók, mm, aztán pedig a frakciók képviselői fognak felszólalni. Jéblendi úr. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm Szabidó és Hudemán ura, köszönöm, hogy itt vannak. Miről is beszélünk itt? Arról, hogy hogyan lehetne egyensúlyt elérni a jó tengelyek között, hogyan lehetne a jogszabályozás minőségét javítani egyrésztről, másrésztről pedig a negatív befolyásolástól hogyan lehetne megszabadulni. Az én kérdésem az lenne, hogyha önök összehasonlítják a, azt, hogy a gépjárműipar hogyan is fér hozzá a döntéshozatali folyamatokhoz, akkor azt látják-e, hogy a gépjárműipar jobban hozzáfér mint más ipari szereplők. A mi szervezetünk azt mutatja, hogy más ipara, iparágak esetében is hozzáférnek a döntéshozatali folyamatokhoz. De hát itt a gépjárműipar esetében pont az a probléma, hogy nagyon kevés bizottsági szakértőnek van, a meg, van megfelelő szakértelme. Éppen ezért a szakértői csoportok kintről, vagyis a gépjárműiparból származnak. A munkacsoportok, a szakértői csoportok esetén a, hat, a részvevők 66%-a az iparból érkezik, tehát többen vannak, mint a civil szervezetek. Ez probléma, de szerintem itt politikai kérdés, politikai választás is felmerül. Például az EPA-ban, Amerikában sokkal több, sokkal kevesebb az ipari szakértő, és több az egyéb szakértő. Európában is erre lenne szükség. Lehet, hogy nem látjuk az összeegyeztethetetlenségeket, az érdeke ellentéteket, de akármi is ennek az oka, olyan helyzetbe kerülünk, amikor is próbálunk független tanulmányokat biztosítani, holott ez lehetetlen a gépjárműipar esetében, amely igencsak érdekes, igencsak különleges ebből a szempontból, hiszen a tesztelési eszközök mind-mind mind a gépjárműiparból származnak, kevés, kevés a kutató, kevés a közszférából érkező kutató, és sokkal több magából a gépjárműiparból érkező szakértő. Valójában ön most azt mondja, hogy az Európai Bizottság tudáshiánya a legnagyobb probléma ez nagyobb, mint hogy a szakértők hozzáférnek. Az egyik írásbeli válaszukban azt írják, hogy 2014. szeptembere és 2016. februárja között 21 találkozóra, hivatalos találkozóra került sor az SZIA e és a DG Grow között, ami azt jelenti, hogy havonta több mint egy ilyen ülés volt. Ez normális az iparban? Tehát más iparágazatok képviselői is havi egynél gyak, nagyobb gyakorisággal találkoznak a bizottság képviselőivel. Én a klímaipart képviselem, a azt tudom, hogy a foszilis ipar képviselői a Kenyete úrral ugyanilyen gyakorisággal, vagy még gyakranban találkoznak, de látom, hogy vannak informális csatornák is a befolyásolásra is, vannak telefonkonferenciák, például vannak task force-ok, -ok, az RDE kialakítása környékén. A Volkswagen öt szakértői csoportban vesz részt például. Tehát egy sor más e, csatornája van a befolyásolásnak a hivatalos találkozókon kívül is. Ez a 21 ülés, amiről mi tudunk még az is lehet, hogy olyan formális találkozók is voltak, amelyekről mi nem tudtunk, mert amikor először információt kértünk, eh, hiányzott találkozók a listáról, később kerültek rá, és később derültek ki. Tehát van egy eh, hiánya az átláthatóságban is, különösen a proaktív átláthatóságban. A közvélemény egyszerűen nem tudhatja, hogy hány ilyen ülés volt. Azt gondolom, hogy az autóipar az egész jogalkotási folyamatban nagyon is részt vesz. Eh, ön azt mondaná, hogy ezek a technikai munkacsoportban ügyködő barátok jobban túlreprezentáltabbak, mint túlreprezentáltak, mint más szakértői csoportokban? Nem, sajnos nem. A kiegyensúlyozottság hiánya a gazdaságilag és politikailag fontos csoportokban elég egyértelmű. Eh, gyakran az ipar képviselői vannak többségben, nem csak az autóiparban tehát, de az autóiparban mindenképpen. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Én szeretném megköszönni a két szakértőnek a munkáját. Nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem, amit eh, mondanak. Az Európai Bizottság új javaslatokat nyújtott be, amelyek révén eh, orvosolni akarják azokat a hiányosságokat, amelyek eh, feltárásra kerültek. Eh, a, a jogalkotási anyagok egyébként még globális összehasonlításban is úgy tűnik, hogy kiállják a próbát ezekről. Ön mit gondol? Melyikről beszél? Az RDE csomagról, vagy a típusjóváhagyásról? Az igazi, tehát a valós tesztekről? szóló csomagról beszélek. Nos, én nem technikai szakértő, vagy nem műszaki szakértő vagyok, tehát igazándiból annyit tudok, amennyit olvastam, illetve a kontextusból tudok levonni következtetéseket, tehát más forrásból talán jobb választ kap, de ezek jobb javaslatok, mint a korábbiak voltak, ezt, ezt megengedem, elmondhatjuk de vannak benne kiskapuk, és vannak problémák, amelyek később problémát okozhatnak. Van egy sor dolog, amit én felírtam, tehát hőmérsékletekkel van egy játék, nulla fokos hőmérséklet kellene, hogy legyen ehhez képest három fokról kezdődik, aztán vannak olyan olyan igyekezetek, hogy a városi vezetési körülményeket minimalizálják a tesztekben. Tehát látjuk azt, hogy a technikai változásokat kiskapuk kialakítására használják, azért, hogy az autóiparnak továbbra se kelljen eh, megfelelni a valós vezetési körülményeknek. Eh, hogyha az Euro 6-ot nézzük, eh, és azt, hogy mi történik, akkor még mindig lesz egy diszkrepancia, diszkrepancia a között, ami a való világban történik, és a között, amit egy teszthelyiségben elvárnak egy autótól. A a konformitás, tehát a megfelelősi szorzót, hogyha figyelembe vesszük, akkor eh, azt látjuk, hogy 2021 előtt az autóipar meg se fog felelni az Euró 6-os, Euró eh, 6-os célkitűzéseknek, és az még akkor is magasabb lesz, mint az amerikai. Tehát a tagállamok eh, odahatottak, hogy legyenek kiskapuk, és ne kelljen a, valós, a valóságos körülményeknek megfelelni akkor ön szerint ezekre a valós problémákra, amiket leírt, mit lehet tenni? E, e, tehát az európai javaslatoknak lesz globális hatása? megint olyan kérdést kérdez, amire nincsen szakértelmem, nem tudok részletekbe menni. Van a DUH, illetve egyéb szervezetek, amelyek megvizsgálták, hogy mik lehetnének az alternatív javaslatok, de a közvélemény szempontjából elmondható, hogy a jogi minimumoknak megfeleljenek az autók, e, mert az közegészségügyi kérdés. Tehát, hogyha olyan tesztrendszer van, amely nem a, felel meg ezeknek a már meghúzott határoknak, akkor, akkor igazából becsapjuk a közvéleményt. Teljesen mindegy, hogy milyen szinten történnek ezek a tesztek. Bármilyen javaslat születik, a jelenlegi határoknak meg kell e, felelni, és az autóipar befolyásától mentesen kell ezeket a tesztfolyamatokat kialakítani. Akkor ön, ha jól értem, valójában nem annyira új rendeletet szeretne látni, hanem azt szeretné, hogyha az autóipar a jelenlegi rendeletnek megfelelne. Bármilyen rendelet van hatályban, azt gondolom, hogy ez egy demokratikus folyamat eredménye kell, hogy legyen normális esetben, és bármilyen rendelet születik, legyen ez a mostani, vagy egy későbbi, akkor annak figyelembe kell vennie közegészségügyet. Tehát, és ezt én nem látom. Tehát nem tudok kommentálni azt, hogy például a közegészségügyi szempontból melyik lenne a helyes megoldás, de a folyamatot kell megvédeni a szűk gazdasági érdekek befolyásától. Kárenc úr, köszönöm szépen, köszönöm az uraknak is, amit elmondtak. A hitelességüket nem akarom később vonni, mondták, hogy nem műszaki szakemberek, mi pedig itt alapvetően nagyon technikai kérdésekkel foglalkozó bizottság vagyunk. Kiket képviselnek az urak? Ez az első kérdésem. Egy NGO vagyunk, egy civil szervezet, Nincsenek tagjaink, de nagyon világos a missziónk, a küldetésünk, ami a honlapunkon megnézhető. 14 munkatársunk van, akiknek feladata, hogy ezt a küldetést betöltsék, és az EU döntéshozatali folyamatát befolyásolni akarókat figyeljék. Tehát gyakorlatilag itt a transzparencia, a mindennek a feltárása, ez a munkájuk lényege. Ki finanszírozza önöket? Az írásos válaszokban erre a kérdésre is válaszoltunk. A honlapunkon felsoroljuk az összes támogatót vagy finanszírozási forrást, megtekinthető a költségvetésünk, hogy az elmúlt tíz évben milyen pénzeket kaptunk, és a transzparencia regiszterben is benne vagyunk. Ez elég persze, hogyha megnézzük a honlapot, nyilván nagyon nyitottak önök, 2015-ben 35 ezer eurót kaptak magánszemélyektől, de a, ez 4 százaléka az összes finanszírozásnak, a túlnyomó rész az alapítványoktól érkezik. És milyen alapítványok ezek? A 23 százalékot, illetve 2015-ben már 37%-ot kaptak ezektől a nagy alapítványoktól. El tudnám mondani, hogy kik ezek a nagy alapítványok? a Pásza. Az, az Iszvara e, alapítvány e, a legnagyobb e, támogatónk évente hogyha jobbá hagyják, akkor kapunk támogatást, amiből a kutatómunkát, a kampánymunkát finanszírozzuk. Az ISZVARA alapítvány mögött ki áll? egy filantróp magánszemély, akinek az az ideája, hogy e, civil szervezeteket támogat jó célokért. Nos, ha megnézzük az Iszvara alapítvány honlapját, most pont azt nézem, az alapítvány helyi kampányokat támogat, amelyek a neoliberális átalakítást lépnek fel, a WTO, a Világbank, az Európai Bizottság által támogatott területeken. Tehát ez egy olyan kampányszervezet, amely alá ás, alá akar ásni intézményeket, mint az Európai Bizottság. Nem erről van szó? Hát én ezt azért nem így interpretálnám. Ez egy elég progresszív, neoliberális progresszív, ez, ez az ön definíciója progresszívre? Igen, tehát értékekről van szó, szociális környezetvédelmi jogok, értékek védelmét én progresszívnek tartom. Jó, az értelmezés kérdése, itt azt mondja, hogy az Európai Bizottság ellen irányuló helyi kampányokat támogat. Tehát, mintha önök kampányolnának az Európai Bizottság ellen. Itt konkrét politikákról van szó, nem a bizottságról, mint intézményről. De hát itt ez szerepel az Izvara honlapján. 2010-ben még az volt található a honlapon, hogy egy libanoni magánszemély, Alban Jala, nem tudom, hogy kell kiejteni, alapította, és egy UBS számlán van a pénz, ez nem olyasmi, mint a Panama iratok? Hát ez nem igazán transzparens módja egy olyan szervezet finanszírozásának, amely nekünk ad, akar most, most tájékoztatást adni. Itt mi a civil szervezeteket is meg akarjuk hallgatni, de most úgy tűnik, hogy amikor önöket itt hallgatjuk, a magánszemélyektől 4%-a származik a támogatásuknak, és a hatalmas nagy része egy olyan alapítványtól származik, amelynek célja az, hogy szétverje az euró, vagy tönkretegye az Európai Bizottságot. Elnök asszony. Most a koordinátorok hozták ezt a döntést a demokratikus folyamat jegyében. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki, ezzel mindenki tisztában legyen. Nem csak arról van szó, hogy itt összeállítottunk egy napi rendet, ezt a koordinátorok döntötték el, és nekem nincs problémám egy olyan szervezettel, amely kritikusan áll hozzá bizonyos neoliberális eszmékhez. Itt különböző politikai csoportok, frakciók működnek a parlamentben. Káren szúr, olyan előbb is mondtam, sok NGO civil szervezetet hívtunk meg, szakért tőket és még nem jutottunk el a politikai vitáig. A civilek nyílt, transzparens módon adnak nekünk tájékoztatást, azt hiszem ezt ebben egyetérthetünk. Igen, ezzel teljesen egyetértek, de ami nekem furcsa, az az, hogy itt ők a nyitottságról, transzparenciáról beszélnek, de amikor saját magukról van szó, hát akkor úgy tűnik, hogy itt nyoma sincs a transzparenciának, és egyszerűen nincs rajta a honlapjukon talán akkor írásos formában még ilyen kérdéseket is feltehetünk. Csak röviden reagáljam. Igen, az átnyújt, általunk átnyújtott írásos válaszokban mindezt tisztáztuk, teljesen transzparensek vagyunk a megkapott támogatások tekintetében. Az ISZFARA alapítványnak van egy mission statementje, ebből logikusan következik, hogy miért adnak nekünk támogatást. Amit idézett ebből a mission statementből, azért ez nem volt százalékban megfelel, nem felelt meg százalékban a tények cégeknek környezetvédelmi szociális kérdésekkel foglalkozó civil szervezeteket támogatnak, akik fellépnek a neo, bizonyos neoliberális eszmék ellen, de nem, nem az intézményeket támogatják. A svájci jog alapján hozták létre ezt az alapítványt, az ISZVAR alapítványt, Zürichben a UBS bank vezeti a számlájukat, ez is megtekinthető a weblapjukon. Igen, de nem ez a célja a meghallgatásoknak, Dánc úr. Köszönöm a tájékoztatást, amit kaptunk öntől. Most ugye nem önöket veszük itt górcső alá, majd mindenki erről elgondolkozhat. Nem a civil szervezetek finanszírozását vizsgálja ez a vizsgáló bizottság. Ezért én most inkább azt kérdezném öntől, hogy a autóipar kapcsolatban ugye említette, hogy az autóipar befolyásolási törekvése miatt vannak a törvényekben, a jogszabályokban kiskapuk. Ezeket hogyan lehetne megszüntetni ön szerint? Vannak bizonyítékaink például a hőmérséklettel kapcsolatos kiskapu beépítésére, a hőmérsékletet nulláról három fokra eh, változtatták, a eh, hidegindítást eh, ugye kizárták, aztán volt egy kísérlet a légkondicionálással, illetve más dolgokkal kapcsolatban, hogy ezek most shell vagy sut szerepeljen a szövegben, hogy bekerüljenek-e a szövegbe, végül is ezt nem fogadták el. Részben elfogadták azt, hogy mennyi időt kell tölteni különböző vezetési körülmények között, városban, autópályán, vidéki utakon, azután hosszú leállások során mért értékekről is szó volt. maximális sebessége 160 eh, km per óráról végül is levitték 145-re, a, egy kompromisszum jegyében a másik mérték a 130 lett volna és különösen a gyors autók, a sportautókat is elfogadták. a Volkswagen eh, esetben is kiderült, hogy egy globális törekvés volt, amiben a Volkswagen vezető szerepet játszott. Eh, írtak a DJ Grónak, hogy a nagysebesség tesztet eh, töröljék egyszerűen, ezt így konkrétan kérték. A Volkswagen, ugye a Porsche is, a Lamborghini, az Audi, ezek mind profitáltak profitáltak abból, hogy a nagysebességtesztet eh, kihúzták és a Volkswagen igenis lobbizott ezért, és nagyon világosan mi, mi rámutatunk arra, hogy illetve ők azt mondták, hogy ez nem lobbizás, ez szokványos, a EU mindennapi jogalkotásának részét alkotó információ vagy, tapa, vagy eszmecsere, tehát ne hívjuk ezt lobbizásnak, mondta a Volkswagen, és nemzeti szinten is volt koordinált erőfeszítés arra, hogy új hat, bizonyos határértékeket töröljenek, Eh, a megfelelőségi szorzó eh, nem felel meg a eh, bizottság eredeti javaslatának, ami egy volt, és nem 1,6. Ami a megfelelési szorzót illeti, amit említett, van bizonyítékuk arra, hogy milyen taktikát alkalmaztak annak érdekében, hogy érvényesítse a, az iparadatójátok azt, amit akartak. Hát kettő stratégiát követtek. Egyrészt megpróbálták azt biztosítani, hogy minél gyorsabban legyen a szavazás minden egyes határfeltételről. Másrészt plusz határfeltételeket bevetettek a szövegbe, és a teszt eljárás során tehát úgy, az egész eljárás során nagyon konstruktívnak mutatkoztak, de végül is befolyásolták a folyamatokat. 2015 júliusában, azaz tavaly nyáron, mindegy tíz évvel az USA szabályok bevezetése után azt a nyilatkozatot tették, hogy, és itt most idézem, még mindig nagyon fontos technikai és politikai vitákra van szükség, ezért nem tudnak szabványt megállapítani, itt kiszivárogtak dokumentumok. A megfelelési szorzó kapcsán ugye, tehát mint mondtam, nagyon komoly lobbizás folyt, és megpróbálták a, eh, az 1,6-ot eh, keresztül vinni, jogi szakvéleményeket eh, kértek be, és európai szintű koordináció volt, nemzeti minisztériumban, tagállamokban látogattak el, ottani partnerekkel tárgyaltak, és ezután hirtelen a megfelelőségi szorzó bekerült az NLDC, RDE körüli vita, vitába. Üdvözlöm, köszön, köszönöm a magyarázatot. Az írásos válaszokat nagyon alaposan végigolvastam, és feltűnt, hogy általában azért elég bizonytalan, vagy ködös, nem igazán konkrét, vagy kemény információkat tartalmaz. Ez egy helyes benyomás, és természetesen nem ez, ez is a probléma része. Elnézést kérek, hogyha ezt ilyen homályosnak találta, hat oldalról van szó, Szerintem ez több, mint amit a képviselők szívesen elolvasnak. Itt volt egy két oldalas anyaggal kapcsolatban egy briefing, egy tájékoztató is. Persze nagy örömmel beszélek még az összes jelentésünkről, technika, információkról, és emellett rengeteg linket is tartalmaznak ezek a dokumentumok, tehát itt tovább lehet menni. Szerintem nagyon nagy fotókat is látnak, és hogyha ezeket is el akarják olvasni, ezeket az anyagainkat, nagyon örülnénk neki. De most itt azt gondoltuk, hogy önöket elsősorban az elemzések érdekelnek, és nem ez a rengeteg dokumentum, de ha ez is érdekli önöket, akkor szívesen megosztjuk a negyedik kérdésre adott válasz, itt a kiszivárgott dokumentumokra vonatkozik. Kicsit jobban el tudnám magyarázni, hogy milyen dokumentumokról van itt pontosan szó, ami kiszivárogtatott dokumentumok? A negyedik számú kérdésben, ugye kiszivárogtatott dokumentumokról van szó, ezeket online a weblapon közzétettük. Ez egy cikk, amit átadtunk a közmeghallgatás számára, tehát megkapták a képviselők. Ebben a dokumentumban arról van szó, hogy milyen kompromisszumok születtek a bizottság, az LDE teszt kapcsán, hol vannak, mi miatt voltak, a, kerültek be a kiskapuk, miért voltak csúszások. A nyolcadik kérdésre adott válaszban Ön azt mondja, hogy az elmúlt években több információjuk volt a lobby csoportokról, és, de ez az információ még mindig nem elég ahhoz, hogy napi szinten monitorozzák a lobby tevékenységet. Több transzparenciára van szükség, ezzel egyetértek E, mert ez nem elég, hogy a e, jogosulatlan befolyásolás ellen fellépjenek. E, a 12. -e kérdés előtt válaszban pedig esetleges megoldásokról van szó jövőre nézve. Következő a kérdésem. Vannak jobb, legjobb gyakorlatok. Ön az előbb beszélt arról, hogy nincs meg az egyensúly az összes fontos gazdasági csoport között. De vannak-e bizonyos ágazatok vagy gyakorlat, amelyek jó például szolgálhatnának? Yeah. Thank you for, um... Nagyon köszönöm a kérdést, a kérdéseket. Ami a szakértői csoportok eh, példáját illeti, és ezen szakértői csoportok összetételét. Számos példa van arra, hogy a szakértői csoportok már kiegyensúlyozottabbak, az elmúlt három évben mondjuk már kiegyensúlyozottabbá váltak. Az Európai Bizottság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szakértői csoportok kiegyensúlyozottabb legyenek. Ennek érdekében számos gyakorlati lépést is hoztak már tehát ezt ki kellene, ki kellene terjeszteni az egész bizottságra, megnézni, hogy melyek a legjobb gyakorlatok, és azokat hogyan lehet megvalósítani, mondjuk a gépjárműipari szabályozás területén például. ami a jó, gyakor, tehát a jó gyakorlatot ki kell választani a bizottságnak belül a főigazgatóságai között, és utána ezt a jó gyakorlatot kiterjeszteni az egész bizottságra. Általánosságban, ami az átláthatóságot illeti, vannak jó elvek a bizottságban, bizottsági dokumentumokban, például az új konzultációs standardek, amelyek kiemelik, hogy mindig konzultálni kell több érdekelt féllel, nem csak egy oldallal. Ez vonatkozik az online konzultációra, az élőszavas konzultációra is. Feleli úr. Nagyon köszönöm. Nagyon értékeny részhez érkeztünk itt a meghallgatáson ugyanis ez az egész munkánk minőségét mutatja. Most itt adjuk, és akkor azt mondjuk, hogy az ipar ellen vagyunk, vagy pedig tényeket akarunk, hogy megnézzük, hogy mi, men, mi romlott el, és mi nem. ilyen lobby tárgyai vagyunk, minden dosszié esetében, amelyen dolgozunk, lobbisták fordulnak hozzánk. Szeretnénk megérteni az üzleti, a környezeti, illetve egyéb vetületeket is minden anyag esetén, hogy a civil szervezetek, a szavazóink és az újságírók számára is jól tudjuk képviselni az álláspontunkat. Az első kérdésem az lenne, hogy van-e bizonyíték arra, hogy az ipar nagy benyomást gyakorolt az RDE tesztek esetén a bizottságra. A második kérdésem ugyanez, de itt az a kérdésem, hogy a késleltetés az betudható-e az ipar lobbizásának, nyomásának. A harmadik kérdésem pedig, hogyha látnak erre konkrét példákat, akkor mit javasolnak, mit tehetünk, hogy erre ne kerüljön még egyszer sor? Milyen ötleteik vannak, milyen, milyen ötleteket alkalmazhatnánk? Tudom, hogy ez eh, EPA az Amerika, Amerikában a politikusok kitűzik a célokat, az EPA pedig a standardeket, de hát ezt az ellenfeleik kritizálják, ugyanígy, tehát az ipar kritizálja őket. Esetleg mi is eljárhatnánk így, hogy átláthatóbbak legyünk a munkánk során. Köszönöm. Szerintem Fontos kiemelni, hogy nehéz ok-okozati összefüggést felállítani. Vannak bizonyítékaink, amelyek valóban rámutatnak arra, hogy az ipar mennyire belelát és belefolyik ezekbe a döntéshozatali mechanizmusokba. 2015. októberében is láthattuk már azt, még a Volkswagen botrány nélkül is sor került volna arra a szavazásra, amire végül is sor került. A megfelelőség, megfelelőségi szó és így alakult tehát. Így alakult tehát kettő lépcsős megfelelőségi faktor láthatunk a dokumentumokban, és azt, hogy a bizottság 2015. februárjában, amikor bemutatták ezeket, a bizottság egy lépcsős megfelelőségi szorzót szeretett volna, viszont a tagállamok, az ipar másfele indultak volna. Tehát a bizonyít tékainkban Láthatunk konkrét példákat a kiskapukra, a késedelmekre, de hát ugye nem férünk valóban hozzá a dokumentumokhoz, az összes dokumentumhoz, hiszen nincs jegyzőkönyv mindenről, az informális egy beszélgetésekről főleg nem. Tehát az ilyen bizottság, mint, a, mi, mint az önöké, próbál hozzáférni ezekhez a, a dokumentumokhoz, illetve a kiszivárogtatott dokumentumokhoz. De át is adnám a szót a kollégámnak, ami a megelőzést illeti, hogyan előzhetjük meg a nyomásgyakorlást. Az EPA és az Egyesült Államok kapcsolata valóban érdekes, hogy ezt is ö, említette példaként. A kifjárműipar a szabályozások esetén legelejétől a legvégéig ott van, ahogy egy szabályt éppen kialakítanak. De mi lenne az egészséges arány? Hogyan lehetne elérni, hogy egészséges legyen az arány. Az EPA például próbál a politikai céloknak megfelelni, összegyűjti az információt, a szakértelmet, a szakértők véleményét, az érdekelt felek szakértelmét, és utána konzultációkat kell tartani az ipar képviselői nélkül. újra kellene gondolnunk, hogy ez a proaktív részvétel, amelyről bizonyságot tesz a gépjárműipar, ez, ezt hogy lehetne csökkenteni? Persze a gépjárműiparnak nagy a, a szakértelme, ez tagadhatatlan, de az összes szakértőt, szakértő véleményét meg kell figyelni, és nem szabad a lobby nyomásnak engedni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, és köszönöm önöknek is, akik a CEO-t képviselik. Nem önök vannak itt pellengére állítva, hanem segítenek minket, hogy az átláthatósággal kapcsolatos céljainkat teljesítsük. Én ezt nagyra értékelem. Először is a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban tennék fel egy tennék fel egy kérdést, kettőt. Először is tudnak-e valamit a szabályokról az Európai Bizottságon belül, kell-e jegyzőkönyvet írni, és hogyha nem, akkor beszéltek-e már arról a bizottsággal, hogy kár, hogy nincs jegyzőkönyv mindenről, hiszen így nem férünk hozzá minden információkhoz. Milyen plusz lépéseket tehetne még a bizottság, ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig, hogy önöknek milyen konkrét terveik vannak a, ahhoz, hogy arra vonatkozóan, hogy a plusz információkhoz hozzáférhessenek és segítsék a bizottságunk munkáját. Először is az első kérdése válaszolnék, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Um, mi 13 um, ülésen vetünk részt, egyik esetében sem született jegyzőkönyv. Aztán még hét ülés, ezeken sem ezeken már volt, ezeken, ezekből kettőn nem, ötön volt jegyzőkönyv, aztán proaktívan próbálták előállítani a jegyzőkönyveket régi dokumentumok, régi feljegyzések alapján. Ez nagyon furcsa, ilyet még soha nem láttam. Nem tudom, hogy a dízel botrány miatt van-e ez, vagy volt-e ez, de az biztos, hogy iránymutatásokat megfogalmazhatunk az etikai kódex alapján, hogyha megtalálom azt, amit már felírtam, amikor a lobbisták jelen vannak egy-egy ülésen, akkor fel kellene, le kellene írni ezeket a ülés, az üléseken elhangzottakat, hogy a fontos információk megjelenjenek. Fel kellene ezeket venni, iktatni kéne őket, tehát az iránymutatások szerint fel kell venni ezeket az üléseket, és kell jegyzőkönyvet írni, de a bizottság és a DG Grow nem követi ezeket a szabályokat, úgyhogy érdekelne, hogy a DG Grow mit tesz annak érdekében, vagy mit fog tenni annak érdekében, hogy ezeket az iránymutatásokat betartsák a saját üléseik során. Várjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, milyen lépéseket fog a DigiGrow hozni, hogy az összeegyeztetetlenségeket eltörölje. A bizottság védi magát. Jó lenne tudni, hogy a DigiGrow milyen intézkedéseket tesz, és a politikai eljárások hogyan kapcsolódnak össze a gazdasági érdekekkel, mindez nagyon érdekes lenne. Talán még egy témát bedobnék, ugyanis még van időnk. Önök azt ajánlják, hogy a bizottság munkatársai, illetve a lobbisták közötti interakciót mindenképpen fel kellene venni, és felrakni az internetes oldalra. Azt mondja az elnök, hogy ez esetleg a magánélet védelmével lenne ellentétes. Másik kérdésem, hogy hogyan értékeli azt, hogy a bizottság épületén kívül, például a hotelekben egyre több és több informális beszélgetésre kerül sor. Mit kellene ezzel tenni? Mi azt gondoljuk, hogy a proaktív átláthatóságra szükség lenne a lobbistákkal való találkozásokon, hogy utána láthassuk, hogy milyen interakciók zajlanak a bizottság képviselő, illetve a lobbisták között. Eléggé egyszerű előhozakodni a magánélet védelmével, de szerintünk az európai az európai szinten az alacsonyabb posztot képviselők esetében a nevet ki lehetne hagyni ezekből a feljegyzésekből, de legalább, hogyha a, a beosztásukat feljegyeznénk, akkor az már átláthatóságot mutatna. De hát összegzésképpen ugye az online megjelent, inform, online megjelent ülések ről készülő információk már legalább megjelennek, de hát ezt több, nagyobb, egyszerűbbé kellene tenni. Köszönöm, Kármedeli. Köszönöm, hogy eljöttek ide amikor a lobbyerőről beszélünk, illetve arról, hogy hogyan befolyásolják az intézményeket, az tabu lehet. Ugyanakkor a bizottságunknak ezt kell vizsgálnia. A tízes kérdésre adott válaszokban azt mondják, hogy a transzparencián túl fontos az is, hogy politikai e, jelzés jöjjön felülről, e, hogy e, azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása van a lobbinak, a döntéshozatalnak, és biztosítani kell a szakértői részvételt, illetve a pénzügyi függetlenséget is a szakértők között. A CAS-21 esetében, amikor az Euro 5-ről és Euro 6-ról döntöttek, annak idején a Renault, a Fiat, illetve az Automobil Szövetség elnöke is részt vett ebben a folyamatban. E, ezzel szemben egyetlen egy NGO vett részt a folyamatban. A Cars 21 e, e, az ön szerint magasról egy politikai jelzés lett volna-e Uh, thank you. Yes, CARS... Uh... Igen, a CARS 21 munkacsoport az egy uh, figyelemre méltó kezdeményezés volt Verhagen biztostól, amely egy uh, tudományos szakértői csoport létrehozására irányult, és nyilvánvalóan nem volt kiegyensúlyozott. E, és ha megnézzük ott a szakértői összetételt, akkor a legrosszabb példája volt a kiegyensúlyozatlanságnak, e, e, mert valóban a nagy cégek vezérigazgatói, nyilvánvaló lobbisták vettek részt ebben a munkában, és tényleg csak egy nem kormányzati szervezet, fogyasztói szervezet pedig egy se volt. Mindezt már akkor kritizálták, és aztán e, ezt, e, amikor újraindították, e, akkor már kiegyensúlyozottabb volt néhány évvel később. Nyilván jelezték nekik, hogy problémás, és de ez is azt mutatja, hogy a lobby ereje az autóiparnak az fontosabb, mint bármi más érdek. A kérdés igazándiból az, hogy milyen hatása volt a Cars 21 nek és más lobbycsoportoknak a bizottság működésére. Az ő anyagaik valóban komoly kihatással voltak az autóipar szabályozására. A az autóipar számára az volt a cél, hogy az ő szájízük szerinti jobb jogalkotás szülessen, egy újfajta megközelítés, amely puhább, ami az autóipar előtt jobban meghajlik, és a társ szabályozást, valamint az önszabályozást akarták előnyben részesíteni és eh, amikor az első jelentés megszületett, akkor az autóipar nagyon örült eh, annak az eredménynek, és eh, gyakorlatilag ezt úgy kommunikálták maguk között, hogy az ő javaslataikat elfogadták. Valóban egy más szabályozói megközelítés az hasznosabb lett volna, és önöknek pedig érdekükben állhat elemezni, hogy ennek mi volt a, a hatása, mert úgy tűnik, hogy egy sínre helyezte az egész szabályozói folyamatot. Köszönöm a kérdését, és a magas szintű KARS 21 jegyzőkönyvét olvasgatva azt találjuk azt, hogy az Euró 5 és Euró 6 jobb jogalkotáshoz kell, hogy igazodjon, e, amit ugye általában a versenyképesség vonatkozásában említünk. Ön szerint ez a KARS 21 munkacsoport e, nem nem hagyta-e alul szabályozva az autóipart, miközben ugye jobb jogalkotásra hivatkoztak. Tehát alul szabályozott volt, és nem jobban szabályozott. Nos, mi a Friends of the Earth-tel ezt figyeltük, szeptemberben lesz egy jelentésünk, és majd beadjuk nyilván ennek a bizottságnak is. Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, amire nem tudunk most még válaszolni, de az EU Observerben megjelent első vizsgálati eredmények eh, azt mutatják, hogy a KARS 21-et is vizsgálva, a KARS 21 valóban elfogadta az autóiparnak a jobb jogalkotásra vonatkozó javaslatait, például az öntesztelés vonatkozásában, és aztán 2007-ben a kormányok ezt jóvá hagyták, illetve az EU intézmények, és aztán ráadásul ez még ki is lett terjesztve az öntesztelés egy sor másik területére. És ez valóban egy olyan dolog, amit kritikusan kell elemezni. Köszönjük. Evi Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, amiért itt vannak velünk, és válaszolnak a kérdéseinkre, valamint általánosságban azért a munkáért, amelyet az önök, munkáj, amelyet az önök szervezete végez számos területen. Gondolok itt az endokrin kérdésekre is, a titipre. Az én véleményem szerint rendkívül fontos munkát végeznek, mint szervezet, úgyhogy köszönöm, hogy itt vannak velünk, és részt vesznek a vizsgálóbizottságunk munkájában. Aggasztó, véleményem szerint, mint európai állampolgárnak, aggasztó látni, tudni, hogy azon túl, hogy úgymond milyen kapcsolatok alak, milyen szabályozott kapcsolatok vannak az intézmények között, mint például a, az átláthatósági regiszter, amely az Európai Parlament esetében működik. Szerintem ez eléggé korlátolt rendszer, úgyhogy kérem, hogy majd fejtsék ki a véleményüket. De ennél jobban aggaszt engem az, hogy interakciók, kapcsolatok vannak jelen az iparral, technikai szempontokra gondolok itt. Ahogyan önök is mondták, nagyon gyakran láthatjuk azt, hogy az ipar technik, az iparra való kapcsolatnak az okát, az áll okát az adja, hogy nincs megfelelő szakértelem az intézmények részéről. Jó lenne ezt a helyzetet felfejteni, megoldani. Az elmúlt években önök szerint az európai intézmények nyitottak és hajlandóak befogadni azokat az intézkedéseket, amelyeket önök beazonosítanak, amelyeket önök javasolnak, annak érdekében, hogy az ipar és az intézmények között jobb legyen a kapcsolat, vagy pedig teljes zárkózottságot láthatunk itt, ez az első kérdésem. Köszönöm a kérdést. Ami az átláthatóságot illeti, Természetesen a, a jelenlegi formájában ez erre vonatkozó szabályozás nem képviseli ezt az értéket, amelyet képviselhetne. Úgyhogy itt még jogszabályzásra lenne szükség. Um, Juncker biztos úr ígéretet tett arra, hogy az ő részéről ez az átláthatósági dokumentum teljes körül lesz. Akik um, akik azért lobbiznak, hogy az információk közé legyenek téve, azért is lobbiznak, hogy ezek friss és megbízható információk legyenek. Ugyanis a átláthatósági dokumentumokban nem igazán frissek sokszor az adatok. Már eljárt az idő az adatok felett. Itt a gép jármű iparral kapcsolatos adatokra is gondol, gondolhatunk. Reméljük, hogy a ősszel elkezdett munka majd meghozza a gyümölcsét, és mindannyian átfogó, friss információkhoz férhetünk hozzá. A második kérdés már arra vonatkozott, hogy a jogszabályozás és az ipar a szabályozók, illetve az ipar között milyen a kapcsolat. Szerintünk egyértelmű, világosabb szabályozásra, formálisabb hozzáállásra lenne szükség, és arra a lehetőségre, hogy a bizottsági munkatársakat megvédjék a lobby erőktől. Ugyanis ilyen lobby erőknek ki vannak téve. Jó lenne, hogyha az összes érdekelt fél véleményét meghallgatnák, nem csak a lobbizók érdekeit. Talán ez is jó opció lenne arra, hogy a bizottsági munkatársak a köz érdekében hozhassanak döntéseket. 2014-ben 2013 végén, 2014 elején az egyik biztos eldöntötte, hogy három hónapra felfüggeszti a lobby csoportokkal való találkozást egy adott anyag esetében, hogy a lehető legjobb dokumentum születhessen. Az összes érdekelt féllel egyeztettek, mindenkit meghallgattak, mindenki megcsinálta a házi feladatát, és három hónapos szünetet tartottak a lobby csoportokkal való találkozásban. Ezt meg kellene, ezt kellene alkalmaznunk máshol is. Köszönöm, mondja az elnök. Az első körnek így vége is van. Most pedig jön a második rész, a kérdések, válaszok. Grafin Fontul adom meg a szót. European Commission, uh, and thank you for your answer. Köszönöm uh, a kérésre adott válaszokat a transzparenciával, a lobbistákkal kapcsolatban. Egy dologra visszatérnék a jogsz, jogalkotásra, mégpedig azokra a jogszabályokra, amelyek a NOx kibocsátásra vonatkoznak. Önök látnak-e valami fajta problémákat az európai intézményeknél, és fel tudják-e sorolni, hogy hol követtek el esetleg hibát, vagy hol tesznek kevesebbet, mint kéne? Én persze látok eh, hibákat, problémákat, ugyanakkor mi eh, európai szinten koncentrálunk szervezetként, eh, ez azonban egy olyan probléma, ami nemzeti és európai szinten is megfigyelhető nem eh, tudom erősen hangsúlyozni, túl erősen hangsúlyozni a szabályozásban az autóipar szereplőinek szerepét, az autóipar képviselőinek szerepét, akik gyakorlatilag felvizezték a NOx szabályokat eh, a közvéleménytől, el, a közérdek helyett a saját érdekükben. Eh, itt inkább az Európai Bizottság saját szakértelmének kialakítása lehet megoldás, illetve kitalálni, hogy hogyan lehet izolálni a döntéshozatalt azoktól akikről döntünk. Holott, noha a szakértelmükre szükség van. Tehát voltak problémák, eh, gyengeségek, eh, technikai és politikai gyengeségek. Eh, az, hogy a bizottság milyen szakértőket vesz igénybe és mekkora súlyjal, az politikai döntés. Amerikának van saját szakértői gárdája, kormányzati sokértő, sok szakértői gárdája 70-es évek óta építették ki, az Európai Unió nem építette ki ezt a szakértői gárdát. Tehát egy erős politikai jelzést kell küldeni, hogy független szakértelemre van szükség, és csak akkor tudunk majd olyan jog, jogszabályokat hozni, amelyek az Európai Unió általános érdekeit szolgálják, nem pedig az autóipar érdekeit. Uh, um, Ön uh, azt mondta, hogy uh, vannak konkrét javaslatok, természetesen ezek érdekelnének bennünket. Én is dolgozok szakértői csoportok. Én a szakértői csoportokkal kapcsolatban fejtek ki tevékenységet. A kérdés az, hogy még mindig az autóipar adja a szakértelmet, mert az Európai Bizottságnak nincsen saját szakértői gárdája. Amerikában van egy saját kutatói gárda, ők úgy döntöttek, hogy a szakértői csoportokból egy kétosztatú rendszert hoznak létre. Az első egy olyan réteg lenne, amely, amely szavaz, jelentéseket ír, és nincsen összeférhetetlenség. A második szinten pedig azok a szakértői csoportok lennének, vagy lettek kialakítva, ahol volt összeférhetetlenség, vagy nyilvánvaló magánérdek ez lehetővé teszi, hogy legyen egy olyan szakértői réteg, amely az általános közérdeket képviseli, és így gyakorlatilag megakadályozható, hogy egy érdekcsoport érdeke érvényesüljenek. Köszönöm. Elolvasva a kérdőívre adott válaszokat, egyértelmű, hogy az Európai Bizottság igazgatási eh, hibáktól eh, szenved, eh, nincs átláthatóság, nem nagyon válaszolnak a kérdésekre. Önök szerint ez szándékos-e vagy sem? Illetve vannak-e olyan bizonyítékok, amelyek alapján, vagy olyan eszközeik, amelyekkel ezt megváltoztathatják? Ez az első kérdésem. Um, well, it's impossible for us to... Ezt nem tudjuk megmondani, hogy ez szándékos volt-e vagy sem. Uh, adott esetben csak a munkamódszer része. Egy olyan munkamódszeré, ahol nincs elég éberség, uh, például a nincs elég vizsgálat. Uh, aztán az etikai szabályok azok úgy tűnik, hogy nincsenek megfelelően végrehajtva a Grow főigazgatóságon. Úgy tűnik, hogy vannak bizonyos begyepesedett szokások bizottságon belül, eh, amelyek eltekintenek az eljárásoktól, átláthatóságtól, eh, és eh, nem tudják megvédeni a befolyásolástól a folyamatokat. Tehát ezek inkább szokások lehetnek amik beidegz, beidegződések. A négyes kérdésre adott válaszukban, ahol egyébként nekem több információra lenne szükségem, Önök is beszéltek arról, hogy az ipar hatására csökkentették a hőmérsékletet, illetve növelték a hőmérsékletet, bizonyos teszttípusokat típusokat kiszedtek a rendszerből, úgy tűnik, hogy ez egy nem végleges felsorolás. Önöknek talán vannak még más példái is, mégpedig konkrét példák, és ezeket szeretnénk akkor megtudni. A Volkswagenről ismerünk a több, vagy tudjunk, a többi autógyártó is részt vette a kialakuló szabályok befolyásolásában. Nos, ami a teszteket illeti, Eh, mi a végeredményt hasonlítottuk össze a folyamattal. Eh, nehéz megmondani azt, hogy egy találkozó hatására ilyen hatás eh, vagy ilyen változás született, de voltak változások, a vezetési körülmények, a sebesség, aztán a tömegre vonatkozóan, az autó tömegére vonatkozóan is voltak az autóipar érdekében végrehajtott változtatások a, a szövegben, ez, erről van egy listánk, és eh, lehet, hogy van még egy másik Erdélye csomag, eh, megint csak igazándiból a civil társadalom és ennek a bizottságnak a e, nyomásán múlik az, hogy e, lesz egy újabb csomag, és hogy az autóipar esetleg engede, további engedményeket tesze És ahogy már mondtam, ez nem egy Volkswagen probléma, hanem egy autóipar probléma. E, nagyon erősen lobbizott a Ford, nem csak a Volkswagen, a BMW, a Daimler erősen lobbiztak a vezető szerepben nyilván a német autóipar van, de hát a legnagyobb autóipar ők. E, mindenképpen egy koordinált, európai szinten koordinált fellépésről van szó, nem egy autócég sáros Solce úr. Én is nagyon köszönöm, hogy itt vannak, hogy eljöttek. Ha megengedik, visszatérnék az ASEAT PowerPoint prezentációjára, amelyet március 16-án szivárogtattak ki. Ott láthatjuk, hogy az ACA-tól Paul Greening megbeszélés folytatott eh, Steiningerrel, a bizottság egyik munkatársával, aki nem arról híres, hogy ő nagyon eh, autóipar eh, támogató lenne, de amit közzétettek, annak biztos, hogy lesz következménye a bizottság tisztviselője részére. Lehet, hogy őt áthelyezik, vagy más feladatot kap. Ez így nem inkább negatív hatás, ez a kiszivárogtatás, különösen egy olyan ember esetében, aki a bizottságnál ugye vannak más munkatársak, akik eh, eh, inkább az autóipar közelébe vannak, és most egy eh, fontos, nem ebbe a körbe tartozó munkatársat intéztek el. Köszönöm a kérdést. A dokumentum, amit kiszivárogtattunk, az egy ülést mutat, Paul Greening, a, a, a járt a bizottságnál, de itt nem a bizottságnál egy munkatársról van szó. Az információ valószínűleg nem az ő kezdeményezéséből került ki. A DG Grow-nál, az egész egységnél kapcsolatot ápolnak az ASEA-val. Most Steiningerrel kapcsolatban konkrétan megvizsgáltuk a az Európai Bizottságnál ő még mindig ugyanabban az állásban van, tehát semmilyen fegyelmi eljárás nem indult ellene, ennek utána jártunk. Tehát miután közé kellett tennünk ezt a dokumentumot, ezért a nevét is közé kellett tennünk, de itt nem egy emberről volt szó, itt sokkal nagyobb problémára akartunk rámutatni. Az autóipar eh, hatalma, szoros kapcsolatai az Európai Bizottsággal, és hogy megpróbálják eh, befolyásolni a bizottságnál zajló folyamatokat. Még egy rövid kérdés, ha megengedi. Tehát még egyszer vissza kell kérdeznem a, az írásban, a harmadik kérdésre adott írásos válaszukra utalnék. Én mérnök vagyok, természetesen nem ismerem az angol nyelv minden csinyát, binyát, részletét. Egy progresszív filantróp, ez szerepel itt, ez, ez. Mit értsünk ez alatt? Hát a filantróp esetben egy gazdag ember, aki idealista, alapvetően idealista a beállítottságú, és a társadalom jó dolgokat akar támogatni. Ez a, többnyire így indul egy alapítvány, valaki örököl valamit, most egy személy, vagy, vagy családtagok egy csoportja hoz létre egy ilyen alapítványt, Eh, amelyből azután támogatásokat fizetnek, eh, mindenre van példa, és eh, mi esetünk is ilyen. Írtuk, úr. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önöket, nagyon jó, hogy eljöttek, és nagyon jó, hogy Önök vannak. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy most a gátlástalanul előre törő neoliberalizmussal önök szembe mernek állítani valamit, és integráns személyiségek, csak így tovább. Most a kérdés. Röviddel ezelőtt egy érdekes közmeghallgatásunk volt az úgynevezett Joint Research Centerrel, és ott a Joint Research Center képviselője, hát annak függvényében, hogy éppen mi tetszett neki, úgy mutatta be a JRC-t, hogy az vagy egy független szervezet, de néha meg, ha úgy volt kedve, akkor azt mondta, hogy ez a bizottságnak alárendelt szervezet. Nos, a Joint Research Center, az Európai Bizottság Közös Kutatási Központjában is foglalkoztak a befolyásolási lehetőségekkel, és lehetőség, lehetségesnek látják, hogy a kutatási központ nem annyira független, mint amennyire állítja magáról. A GRC igen előfordult valamelyik dokumentumban, a közös kutatási központ, mint egy új munkacsoport, amely a feltétel keretekkel foglalkozik. Ebben a kontextusban fordult elő a GRC. Most ez nem jelenti azt attól, hogy a bizottságnál szervezete, hogy nem működne együtt nagyon szorosan az iparral, az ágazattal, például a a fracking esetében, a repressziós technológia kapcsán is ez egyértelművé vált. Függetlenek-e? Hát ennek a lényege, vagy az a fő kritérium, hogy honnan jön a pénz, és hogyha a vállalatoktól, az ipartól érkezzék el, és hogy mi a mandátuma a GRC-nek az Európai Bizottságtól kapja a mandátumot, és mi, hogyan használja fel az információkat, amikhez hozzájut. Mi ezeket a kérdéseket egy kicsit vizsgáltuk, és majd örömmel közé tesszük az eredményeinket, de most még nem vagyok abban a helyzetben, hogy kommentálhatnám ezt. Köszönöm. Még egy kérdést hagyd tegyek fel a e, típusengedélyezési rendeletről folyik a vita egy másik szakbizottságban, e, új e, szabályokat akarnak, aminek az alapján megtörténne majd a típusengedélyek megadása. Az ön véleménye szerint hogyan kellene kinéznie a típusengedélyezésnek és a piacfelügyeletnek, hogy be tudjuk zárni ezeket a joghézókat vagy kiskapukat? Hát szerencsére igen, ezzel már elkezdtünk dolgozni. Nemzeti szinten vizsgáltuk először a befolyásolást. E, kapcsolatban vagyunk e, több szervezettel, úgyhogy e, majd, ha bizonyítékaink lesznek, igen, ezzel foglalkozni fogunk. A nemzeti szintű típus engedélyezése mindenképpen. Ez nyilvánvaló, hogy sem a bizottság, sem a nemzeti kormányok nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Hogyha nyomon követjük, ami történt, és megpróbálunk tanulságokat levonni abból, ahogyan kezeli az autóipart az Európai Bizottság, nyilvánvaló, hogy a engedélyt megadó hatóságokra is kellene, hogy vonatkozzon az átláthatóság és a függetlenség. Ez, ez a kettő kulcsfontosságú. Köszönöm, Henkel úr. Köszönöm. Először is többször is említést tett arról, hogy az ön véleménye szerint nagyon sokszor találkoznak autóipari lobbisták, bizottsági munkatársakkal. És az autóipar a kontinens legnagyobb iparága, az egyik olyan ágazat talán, ahol, ahol még a világon vezetők vagyunk. Akkor miért olyan meglepő, hogy sokkal több az autóipart képviselők találkozóinak a száma, mint mondjuk a textilipari képviselőké. Hát valóban a Európa GDP-nek a 4%-át adja az autóipar, és nagy munkaadó, de nagyon kevés kézbe koncentrálódik. Ha megnézzük, hogy kik a fő szereplők az autóiparban, nagyon keves, kevés szereplő van és nagyon kevéssé diversifikált az autóipari ágazat. Ezért szerintem nem meglepő, hogy persze, hogy több találkozó zajlott le az autóiparral, mint más ágazatokkal. E, inkább az a baj, hogy milyen szinten hozna, hozzá, férnek hozzá a döntéshozatali folyamatokhoz, akár a komitológiára gondolok, vagy szakértői csoportokra. Tehát nyilván politikai döntést is kell hozni, a szabályozók, hatóságok és a szabályozó alkalmazottak eh, között, eh, és eh, azzal, hogyha támogatják az autóipart, az a elsek alá a többi uniós érdeket. És csak kíváncsiságból kérdezem, vállalatokat vizsgálnak, lobistákat, az ön, önök véleménye szerint az autó ipari szövetség például lobbizik, vagy itt a Deutsche Hilfét eh, hallgattuk meg az előbb, az, ők például egy lobby szervezet az önök véleménye szerint? Igen, mindenki, aki részt vesz a politikai folyamatok befolyásolásában, az saját magát lobbistának kell, hogy eh, tartsa. Mi a transzparencia regiszterből, a Volkswagen-től, a Daimler-től kapjuk az információkat. Igen, hát akkor önök is lobby szervezet nyilván. Végül még egy kérdés. A sok kérdésből azt szűrhetjük le, mintha túl sok autóipari képviselő túl gyakran találkozna az Európai Bizottság munkatársaival de az elképzelhetetlen, hogy mondjuk kritizálnánk azért a bizottságot, mert nem találkozik ugyanolyan gyakran más lobbistákkal, például környezetvédő vagy ehhez hasonló szervezetekkel. Itt azt hiszem, hogy itt két fontos elem van. Egyrészt és nagy az egyensúlytalanság az erőforrások tekintetében. A Volkswagen cégeken esetében több mint 10 milliárd euró a részvényesek nyereségen nyúlt a válság előtt, tehát itt borzasztó strukturális és minőségbeli különbség van a különböző lobbisták között, illetve egyrészt a nagyvállalatok és a kis civilek között, és független szakértői véleményre kell hagyatkozni. Szerintem ez a legfontosabb. Amikor az autóipar és a bizottság közötti kapcsolatot vizsgáljuk, akkor itt arra is gondolni kell, hogy megfelelő szakértelem is meglegyen. Dánsz úr említett az a komitológiát, és ez egy olyan eljárás, amit még nehéz követni. Ott nemzeti szakértők vesznek részt a komitológiai eljárásban. Mit kellene erről tudnunk? Mit gondolnak önök erről a folyamatról? Hogyan lehet ezt eh, javítani? Itt eh, nyilvánvalóan rezondelt lét, azért létjogosultságának az, hogy javuljon a növekedjen az átláthatóság és minden, vagy a közvélemény kapjon tájékoztatást mindenről. A komitológiai eljárás, a bizottság irányítja, a tagállamok vesznek részt, és ez egy fekete doboz, igazából nem elég titkosan zajlik. Van ugyan néhány dokumentum, de ezért ez továbbra is az egyik legzavarosabb dolog talán itt Brüsszelben. Meg fogjuk ezt vizsgálni, dolgozunk ezen, és ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy az erdély eljárás szempontjából font, nagyon fontos volt a komitológia. Itt ez egy befolyásolási térképet készítettünk arról, hogy melyik cégek lobbiznak itt különösen Brüsszelben, és két fontos eh, komitológiai bizottságban, a TCM-ben is eh, találtunk eh, ilyen befolyásoló, vagy ehhez köthető szakértőt. Amikor megnézzük, hogy milyen döntések születnek, és milyen inputokra hagyatkoznak a döntések meghozatal, akkor a komitológiai bizottságok, akkor tudni kell, hogy ott kik ülnek. De első transzparencia, másodszorban pedig olyan szabályok kellenek, amik garantálják a függetlenséget. Van egy konkrét tagállam esetleg, akikre gondolnak, neki gyakrabban lobbizik, és ennek milyen hatása lehet például a TCMB-re? Nem, nyilvánvalóan nem. Az RD e e, kapcsán megvizsgáltunk dokumentumokat, kiderült bizonyos stratégia, közép- és kelet-európai országokra koncentrálnak az erdélye eljárás kapcsán sok dokumentumból, Magyarországról, Csehországból érkező kommentárokból kiderült az erdélye tesztel kapcsolatos érdeklődés, vagy vannak ezek az országok 2017-re nem akarják 3 százalékra akarják vinni a megfelelési szorszót. Persze nem sokat tudunk a nemzeti szintekről, és ezért fontos lenne ott is a transzparencia, kiegyensúlyozzuk ezeket a befolyásolókat, mert ezek az országok aztán hazamennek, és otthon Brüsszelt hibáztatják, vagy Brüsszelre mutogatnak, de nem tudjuk, hogy mi zajlik a komitológiai eljárásban, és hogy ott milyen, bizottság milyen álláspontot képvisel. Um, Nagyon köszönöm. A kérdés, amelyet szeretnék feltenni önöknek, megpróbálom egy kicsit átfogalmazni. Nagyon egyértelmű, hogy az önök szervezetének mi is a célja. Szeretném a mi vizsgáló bizottságunknak a céljával egybe hozni. Tehát, hogy az európai intézményekkel vagy a tagállamokkal szemben fogalmazunk meg kritikákat. Önök látnak e szabályozási hiányosságokat az európai intézményekben. A mi témánk esetén, vagyis a kibocsátások esetén, vagy pedig konkrét konkrét problémákat látnak például egyes tagállamokban a piaci, felü- piaci felügyelettel kapcsolatosan, vagy a kibocsátás kontrollal kapcsolatban. Tehát a kérdés tehát az lenne, hogy vannak-e konkrét problémák. Tehát nem az a keresem, hogy hogyan, hogyan lesznek problémák, ugyanis persze nem átláthatóak a tárgyalások, stb. stb. De, de melyek ezek a konkrét, konkrét hiányosságok? Ez lenne még egy kérdésem is, hogyha önök, önök tudomást szereznek valamilyen csalásról a gépjárműipar esetén, tehát hogyha mondjuk valamilyen tesztet megtrükköznek, ugye 2015 decemberében például azt mondja egy-egy képjármű ö, ipari szervezet, hogy ilyen és ilyen szoftvert használtunk. Tehát, hogyha önöknek valamilyen, ö, valamilyen információjukról, információk van-e ilyen csalásról, azt meg tudnák -e velünk. Szeretném kiemelni, hogy mi nem tesztelő szervezet vagyunk. Persze ott vannak azok a szervezetek, amelyek maguk levezényelték a, a teszteket. Értem, értem ezt a reakciót, ez teljesen rendben is van, de mindig azt mondja, hogy mi nem tudunk igazából válaszolni. Na de hát akkor persze, hogy felmerülnek kérdések az önök szervezetének természetével kapcsolatosan. Most ugye előfordulnak itt kellemetlen kérdések is, hiszen az előbb öm, kellemetlenül érte ö, önöket a, a kérdésem, mert az önök szervezetére vonatkozott, így nehéz igazi párbeszédet folytatni, úgyhogy kérem, hogy válaszoljanak. Adtunk válaszokat írott formában is, fent vannak a honlapon, és mindenki számára lehető cikkek is, de ha mm, de hát ezeket megtalálja az írott kérdések, írott válaszokban. Hogyan hogyan jutunk tudomására ezeknek a hibáknak. Mi a kormányokra, a lobbikra figyelünk, tehát nem arról van szó, hogy bemegy egy-egy mérnökünk és leméri a kibocsátást, nem erről van szó, hanem arról, hogy azt látjuk, hogy intézményes szinten beavatkozik a gépjárműipar a döntéshozatali folyamatokba, és hogy az Euró 6-os sztenderdeknek nem felelünk meg. Hát itt sajnos nem tudunk a nagyon technikai kérdésekre válaszolni. Izéke úr? Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az uraknak az előadásokat. Az írásos válaszaikra is hivatkozom. Ott bírálják azt, hogy az autóipar túlzott befolyással bírít Brüsszelben a jogalkotásra, és ezt számokkal is megpróbálják igazolni. Például azt írják, hogy az autóipari szövetségek a legnagyobb lobbisták, és a lobbisták idejük nagy részét azzal töltik, hogy Brüsszelben megpróbálják befolyásolni a döntéshozókat. Alsó százszor eh, szákból vagyok, és a eh, Volkswagenről azt írják, hogy 25 lobbistája van, de valóságban a Volkswagennek csak négy lobbistája van, a többiek eh, munkatársai a koncernek, akik egy ilyen EU munkacsoportban dolgoznak. Tehát önök a lobbistákat nem akarják elkülöníteni a különböző EU-s kérdésekben tevékenykedő munkatársaktól? A volkswagen kapcsolatos információkat a lobby nyilvántartásban láttuk. Ez volt az alap információforrásunk, amely egyébként mm, önkéntes alapú, és nincs is jól szabályozva. Tehát a Volkswagen 43 lobbistáról ír, az információkat egyébként, a költés vonatkozó információkat nem ö, frissíti. Szerintem az Európai Uniós lobbiban ők nagyon is részt vesznek mindannyian. Igen, pont erről van szó, tehát négy lobista van csak, és nem 43 mászkál itt Brüsszelben, de ahogy, ahogy önök írnak, ez félrevezethető. A PEMS-nél például 30%-os mérési pontatlanságokról van szó, és nem tudok megbízni az önök információban, ezeket nem lehet használni, mert annyira pontatlanok. I mean, I'd have to reiterate, this is in Ismételten szeretném elmondani, hogy a lobby nyilvántartásból szedtük ezeket a, vettük ezeket az információkat, csak azokra az információkra tudunk számítani, amelyet, amelyeket a társaságok maguk megosztanak a nyilvánossággal. Persze próbálják ezek a vállalatok a politikai döntéshozókat befolyásolni. 43-an vannak például a Volkswagen-nél. A Volkswagen, tehát azt mondja, hogy 43 lobbistája van. Ez, hogyha ez az, hogy ki Persze erről a volkswagen lehetne beszélni, hogy kitől is, mitől is lesz valaki lobbista. Hogyha ezek az információk, ugye, ugye érzik önök, hogy nem megfelelőek, akkor azokat ö, intéz, akkor javasolni kell, hogy azokat ö, javítsák ki. Szerintünk 43 regisztrált ö, lobbista van, Nem kell feltétlenül Brüsszelben lenni attól, hogy valaki felkerüljön erre a lobby nyilvántartásra. Köszönöm, és akkor végezetül Deli asszony. Köszönöm, hogyha jól értettem, az önök becslései szerint a gépjárműipar 2015-ben több mint 18 milliárd eurót költött lobbira Brüsszelben. Önök mondják ezt, a Volkswagen Volkswagen-nek 43 lobbistája van. Tudja ön, hogy hány európai ö, munkatárs foglalkozik azzal, hogy a kibocsátással kapcsolatos jogszabályokat betartassák? Ön, önök talán nem tudják. Én megszámoltam, hatan vannak összesen. Hatan vannak összesen a DG Grónál. Ők foglalkoznak tehát az autókkal, a gépjárművekkel gépjárművekkel az Amerikai Környezetvédelmi Bizottságnál pedig 44-en vannak. Az én kérdésem tehát nagyon egyszerű. 500 millió fogyasztó esetén csupán 6 ember van. Elég ez? A bizottság mindig a szakértelemre hagyatkozik, a gépjárműipari szakértők szakértelmére. Ezt nem lehetne valahogy belevenni a jogszabályozásba? Szerintem valóban az Európai Bizottságnál tényleg nincs megfelelő kapacitás. Nézzék meg, önöknek is külső szakértelemre van szükségük, hogyha ez nincs meg belül. Éppen ezért külső szakértőkhöz fordulnak, így van ez a gépjárműipar esetén is. A gépjárműiparból jönnek a szakértők. Tehát a bizottságnak nincs meg a megfelelő belső szakértői gárdája. Ezt mi kívülről nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Azt tudjuk, hogy miért lobbizik és mikor a, a gépjárműipar. Azt arról, arról van itt szó, hogy a bizottság szerint is független, pártatlan szakértőkre van szükség, mert pedig az ő megtalálásuk igen hosszú folyamat lesz. Lenne egy második kérdés, ami is önök azt mondják, hogy 13 ülésre került sor a DJ Grow, illetve a gépjárműipar képviselői között, és semmilyen jegyzőkönyv nem készült erről. Én egyszerűen nem értem, hogy önök szerint miért nincs átláthatóság, miért nincs ilyen jegyzőkönyv, miért nem férünk ehhez hozzá. A bizottság nak vannak szabályaik, amelyek, a szabályai, amelyek szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. A digigrow kell megkérdezni, hogy miért nem tartják be a saját szabályaikat, ezeket a fontos szabályokat, amelyek a lobbival vonatkozó kapcsolatokra is kiterjednek. Tehát miért? Persze az interakció az valamilyen előnyel jár mindig, remélem, hogy a DG Growth majd megkérdezik erről, megkérdezik arról, hogy hogyan tartják be a szabályokat, hogyan, milyen eljárásokkal biztosítják azt, hogy az interakciók pozitív hatással járjanak, és ne pedig új befolyásolással. Nagyon köszönöm, kedves kollégáim! a napunk első részének a végére értünk. Köszönjük, hogy itt voltak velünk a szakértők, köszönjük a válaszokat, számos kérdést felvetettünk, számos kérdésről majd egyeztetni fogunk a bizottsággal is. Igen, nincs elég szakértő a bizottságban, erre valóban ki kell térni, Mondta, hogy megkérdezik tőlem, hogy miért van három asszisztensem. Azt mondom, hogy hát egy szociológus vagyok, úgyhogy ha mondjuk lobbistákkal kell beszélnem, szükségem van belső szakértőkre. Ez tehát a lényeg, tehát a belső szakértők szemenek bővítése. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk. Mindannyian folytatjuk annak második részét három órakor. Köszönöm szépen!